Ezek az értékek számunkra inkább erőséget jelentenek, és nem gyengeséget Európa szempontjából a jövőbeni GDPR adatvédelmi rendelet valóban megerősíti Európát. Az első napoktól kezdve mi azt hangsúlyozzuk, hogy mi a magánéletet teljesen tiszteletben tartó keresőmotort alakítunk ki, és mi vagyunk az egyetlen ilyen keresőmotor fejlesztők a világban. A tervezés, infrastruktúra kialakítás területén nálunk alapérték az, ez, ami a GDPR 25-ös cikkében szerepel is. A kutatási történet, a keresési történet abszolút személyes kell, hogy maradjon. Ennek egyszerű és egyetemű az oka. A keresési történet nagyon érzékeny téma. Megmondja, hogy kik vagyunk, hogy milyen politikai elképzeléseink vannak, milyen szexuális preferenciáink vannak, mennyi a bevételünk, milyen a képzettségünk, hogy betegek vagyunk, hogy egészségesek, szinte minden információt meg lehet találni egy személyről, hogyha keresések történetét fölgöngyölítjük. Nagyon jó eredményeket tudtunk elérni, az, anélkül is, hogy az összes személyes adatot begyűjtenénk. Az elképzelés az, hogy fogadjuk el, hogy a magánélet technológiai szempontból is magánélet kell, hogy maradjon, és így is jó eredményeket el lehet érni, előtérbe helyezve az, hogy ne sértsük a személyes jogokra vonatkozó jogokat. Ezért nagyon sok internetes adatot gyűjtünk be, mesterséges intelligenciát használunk, anélkül, hogy ez sértené a személyes adatokat. A személyes adatok, illetve bocsánat, a mesterséges intelligenciának szüksége van a személyes adatokra. Ez egy kicsit faramuszi megfogalmazás. Valójában nagyon sok adatra van szükség, és nagyon egyszerű példát lehet mondani, hogyha mesterséges információ, mesterséges intelligencia megkapja a, például a gyógyszerekre vonatkozó adatokat, akkor a betegségre vonatkozó információt adunk gyakorlatilag a mesterséges intelligenciának. Ugyanakkor lehet anonimizálni az ilyenfajta adatokat, és így a mesterséges intelligenciának köszönhetően az orvos tud információkat kapni, tehát így tud működni a mesterséges intelligencia, úgyhogy a személyes adatokat tiszteletben tartja, vagyis önöket tiszteletben tartja. A mi elképzelésünk az, hogy a felhasználók számára a lényeg az, hogy a személyes adataikat ne gyűjtsék be, vagy pedig a GDPR-ben teljesen egyetemen meghatározott esetekben lehetőség van az adatgyűjtés és a kezelésre. A mi általános elképzelésünk az, hogy ez megerősíti az európai rendszert, hiszen itt európai értékekről van szó, a szereplőket kell védenünk. Ugye nem az üzlet ellen vagyunk, hanem az üzleti feleket és a fogyasztókat is védeni kell. És elsősorban a fogyasztóvédelem fontosabb, vagy magasabb rendű a fogyasztóvédelem, mint a vállalkozások védelme. Mesterséges intelligencia szerepe fontos. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a személyes adatok tárolásánál a GDPR teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Ennek egyszerű az oka. Az, az igazság, hogy az üzlettől függően, az üzleti modelltől függően az adatgyűjtés főleg a felhasználót ismerve, ugye a cél mindig az, hogy több pénzhez akarnak jutni. Ennek egy kis igazolását is el tudom mondani. A Google a múlt héten azt jelentette ki, hogy a GDPR nem fogja mindezt befolyásolni, hiszen a 80%-os bevételük a, egy olyan kereső modellből származik, ami az AFNAK-hoz kapcsolódik, és hogyha valaki klikkel, akkor már megvan a pénze a keresőmotornak, tehát nem fontos, hogy valaki baloldali vagy jobboldali, vagy keresztény vagy muzulmán, ennek semmi értelme nincs, ez nem fontos csak maga ez a kattintása fontos, és a Google tulajdonosa ezt mondja, hát igaza van, mi a hat évvel ezelőtt is már azt mondtuk, hogy nincs szükségünk arra, hogy önöket ismerjük ahhoz, illetve hogy az önök adatait megszerezzük ahhoz, hogy pénzt csináljunk. A európai technológia számára ez problémás lesz, sokan ezt mondják, de a, mi azt mondjuk, hogy sok adatra van szükségünk, de nincs szükségünk a személyes adatokra. A GDPR ma lehetővé teszi azt, hogy az értéket helyezzük előtérbe, és a legfontosabb az, hogy egy, például egy applikációt letöltünk azért, hogy az időjárást kövessük, hogy az összes információt meg lehet szerezni például önről a mozgásra vonatkozóan, hogy a városon belül merre haladnak, azt a tényt kihasználva, hogy nem is tudják, hogy hozzáférnek a személyes adataikhoz. Nagyon szívesen válaszok bármilyen kérdésre, egy kis, és szeretnék köszönetet mondani az francia parlamentnek. Tegnap, tegnap este a 17 per A cikket elfogadták a franciaországi GDPR törvény módosítása tekintetében. Ma a mod, mobil esetekben a mobiltelefonoknál alapbeállításként szerepelnek az adathoz való hozzáférések, viszont mostantól pedig a törvénynek köszönhetően, vagyis tegnap estétől kezdve Franciaországban a felhasználóknak valós választási lehetősége van, hogy milyen keresőmotort használjanak, lehet ez az amerikai barátainké, lehet a miénk, de minden esetre a választás lehetősége most már fennáll. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Leon. Köszönöm szépen. Most megyünk tovább. Manu asszony. Kapja meg a szót, 10 percet parancsolja Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Tisztelt bizottsági tisztviselők! Köszönöm, hogy meghívtak, és felszólhatók a GDPR hatásáról a technikai innovációra. Én a Német Kutatóintézet, a Helmholtz Kutatóintézet vezető kutatója vagyok a számítástechnikai biztonságban. A jog és a technológia meccéspontjában levő kérdésekkel foglalkozom, IT Security Solutions témakör, azaz számítástechnikai megoldások biztonsága témában. Főleg a kutatás és a GDPR összefüggéseit taglalom, és ki kell mondanom, hogy az GDPR meghatározza a technikai innováció menetét, néhány példával szeretném ezt megvilágítani. Bár az irányelv a személyes adatok feldolgozását célozta, a GDPR sokkal inkább a kockázat alapú módszertant követi arról, hogyan dolgozzák fel az adatokat. Van néhány kulcsfontosságú követelmény a GDPR-ban, amely megköveteli, hogy a legmodernebb technikai és szervezeti intézkedések valósulnak meg. Köszönöm, a 25-ös és 32-es cikkek ezek, amelyek az adatkezelő ellenőrzőnek számára megkövetelik, hogy a lehető legmodernebb eszközökkel határozza meg a kockázatokat és a technikai intézkedéseket, melyet követnie kell. A GDPR ezen túl azzal, hogy specifikus technikai intézkedéseket irányoz elő, arra kényszerített adatkezelőket, hogy a GDPR hatája alól kivegyék az adatokat például a névtelenítés révén. A GDPR tudnélik nem vonatkozik a névtelen adatokra, és a 11-es cikk pedig lehetővé teszi az ellenőrző szerv számára, hogy lazább körülmények között kezelje az adatokat, hogyha nem lehet azonosítani az adat személyiségét. Ezeket a, főleg ezeket a területeket kutatom én, és a, ez az ipar és a tudomány közös felelőssége, hogy a legmodernebb megoldásokat keresse a biztonság technológia, a magánszféra technológia tekintetében míg a Privacy Enhancing Technologies terület már néhány évtizede kutatástárgya a GDPR kidol beindulása óta, 2016 óta én személyesen hatalmas növekedést látok. Egyrészt az érdeklődés tekintetében, másrészt a tudományos előrelépés tekintetében. Egyre több kiadvány, konferencia, hozzászólás, publikáció jelenik meg ebben a témában. Például az anonimizációs, a névtelenség technikák, melyeket ugye nagyon nehéz elérni persze, hiszen a big data időszakában nagyon nehéz követni a fejleményeket, és az adatok hordozói vagy személyét beazonosítani. Az új névtöntési technikák, például a differenciált technológiák fényében, ugye egyre nagyobb az érdeklődés nem csak tudományos szakértők, hanem vállalatok körében, akik együttműködve velünk szeretnék alkalmazni ezeket a legfrissebb névtelenítési technikákat, és projektekben együttműködni szeretnének, olyan projektekben, ahol ezek a technikák a kina terepen, a tényleges termékekben alkalmazhatóak. Sajnos ez az igény csak a nagyvállalatok részéről érzékelhető, a KKV-k mintha nem, mintha lemaradtak volna ebben. Holott jó lenne, hogyha az érdeklődés a csúcs technológiákban megjelenne az ő körükben is, ha le úgymond le szivárodna a KKV szintre ez az igény. És egy másik példa az hogy a követelményeket mindenhol megvitatják, és a nagy nemzetközi ö, tudományos konferenciák, amelyek a magánszféra digitális adatainak védelméről szólnak, ugye ismerik a blockchain technológiát, persze egy teljesen hype téma, abszolút úgymond divat témává vált, mint, megoldás, mint a megoldás volna minden területen, az elektronikus kormányzás, az elektronikus egészségügyig úgy kezelik, ám az integritási és kriptográfiai jellegei a GDPR-ral sokszor szembe mennek. A blokkok a blockchainben egy állandó adatmentésben vannak, egy örök adatmentésben. Felteszi a kérdés, hogyan lehet elfelejteni akkor az adat személyét, hogyha egy örök mentésben van az adat a blockchainben. Hogyan lehet nem, nem lehet biztosítani a törlést. Ezért a kollégáim az elmúlt években megoldásokat javasoltak arra, hogy a blockchain megoldásban olyan új kriptográfiai megoldásokat alkalmazunk, amelyek összeegyeztetőek. A biztonsági kutatók jól tudják, hogy vannak ilyenek, és vannak kihívások abban, hogy a jogi szöveg miképpen lehet műszaki követelményekké fordítani, lefordítani, és a GDPR követelmények miképpen lehet a technológiában értelmezni. A, több kérdés maradt még nyitva a, ebben a kérdéskörben, és ezekkel foglalkoznunk kell. Ezek a kihívások minden stakeholder csoportra vonatkoznak. A kutatókra, az adatellenőrzőkre, az felügyeleti szervekre, az adatvédelmi ügynökségre, még a jogalkotókra is. Én ezeket szívesen megbeszélném önökkel, majd ezeket a kihívásokat a kérdések alapján, amelyeket remélem feltesznek, majd több interdisziplináris kutatásra van szükség, és normalizált, standardizált kockázatmérésre és elemzésre kell egy olyan privacy enhancing technology eszközrendszer, amely a rendelkezésre áll, de még nem ismert. Nincs meg elég, nincs elég interdisciplináris erőfeszítés, nincs nem fordítják le ezeket a tényleges műszaki követelményekre, a privacy követelményekre, a valóságos életben értelmezhető technológiai műszaki megoldásokra, és interdisziplináris munka igényel az is, hogy értékeljük azokat a kockátokat, amelyeket az adott hordozott alany, amelynek ki van téve. Itt harmonizált értékelésre van szükség Európa szerte ezekben a körökben. Aztán a legjobb gyakorlatok és guideline-ok -ok is fontosak volnának. Több az, hogy pontoképpen a State of the Art a legfrissebb, legmodernebb szín mit jelent, az is nehéz értelmezni még a kutatók számára is ebben a témában. Rövid definíció nincs. Nehéz eldönteni esetről esetről, hogy mit is jelent a legmodernebb, a legfrissebb megoldás. Sokszor a bíróságok kell, hogy ezt eldöntsék, akik DP ügyekben döntést kell hozzanak. Egyet a nemzeti dp már ezt, ezt végzik, de ez egy még mindig fragmentált téma, és nem az Európai Unió egészében értelmezhető. A folyamat tekintetéből nagyon jó lenne, hogyha jó gyakorlatokat meg lehetne osztani, és ez orientációt, iránymutatást tudna biztosítani. Jó lenne látni a nemzetközi standardokat, a személyi adatok, személyes adatok feldolgozása tekintetében, itt a döntés az érdekelt felek, adat ellenőrzők, felügyelők és javaslatai alapján történhetnének meg. A jó gyakorlatokat hogyan lehet az EDPS által felhasználni, például a mobil applikációk esetén. Néhány hónappal ezelőtt a kontextusban egy díjat ítéltek oda, a legjobb gyakorlatokat felmutató, vagy hát kialakítottak egy díjrendszer, díjazási rendszert a, ezen a területen. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni, hogy a jogalkotóknak milyen fontos a szerepe a kutatók szempontjából a technikai innováció, adatvédelem, adatbiztonság szempontjából. Sok EU tagállamnál azt láttam, hogy vannak olyan jogalkotási kezdeményezések, amelyekkel új és szigorúbb jogszabályokat kívánnak elfogadni a kiberbűnözés elleni harc értekében. Például lehet akár az adatok összekapcsolásának a tiltása, az egészségügyi adatok esetén. A legutolsó példa az a német hivatal által bevezetett szabály a federális kormány, szövetségi kormány szintjén egy olyan szabályt kívánnak bevezetni, amely megakadályozza az egészségügyi adatok összekapcsolását. Ez első ránézésre értelmes lehet, de azért szeretném, hogy a jogalkotók gondolják végig, hogy az ilyen jogalkotási kezdeményezések milyen kockázatokat rejtenek magukban. A kutatóknak sokszor szüksége van a szabadságra, arra, hogy a rendszerekben megtalálják a nehéz, a, a hiányosságokat, a nehezebb kérdéseket, a problémákat, és ilyen esetben akár a személyes adatokra is szükség van. Adnék, vagy mondanék egy rövid példát, és már is befejezem a felszólalásomat. A kollégáim azt találták, hogy a orvosi kutatók járványügyben kutattak, és nem is voltak anonimizálva az adatok. Az adatok folyamatosan változnak, és ennek ellenére be lehetett azonosítani a személyeket. Együtt dolgozunk a ránkutató központtal, és egy hatalmas adatbázis alapján jutottunk erre a következtetésre, és soha nem fedeztük volna föl ezt a kockázatot, hogyha minket megkölt az új tervezett szabálya. Gondolják ezt végig, és próbálják meg, hogy ne, akad, ne akadályozzák a mi kutató munkánkat újabb jogszabályokkal. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen ezeket az értékes felszólásokat, és akkor Bártárt az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszöntet mondani, hogy részt vehetek ezen a parlamentközi ülésem a GDP-je témájával. Ugye tíz nap, és már nem kell várakoznunk, régóta vártuk ezt az EU adatvédelmi keretszabályt. 2011-ben indult a kezdeményezés a nemzeti hatóságok részéről, a kanadai kutatócég támogatja azokat a szervezeteket, amelyek az adatvédelemmel foglalkoznak, és szükséges az elszámoltathatóság. Sokszor hallták már ma, a GDPR nagyon fontos jogszabály. Néhány év óta a adatvédelmi kérdések nem is, nem is más téma körül forognak, hanem mindig is a GDPR körül, és a magánszektor is keményen kell, hogy dolgozzon azon, hogy a jövő hét végére megfeleljen a feltételeknek. Nem minden szervezet szempontjából mondhatjuk ezt el, és nagyon sokan az utolsó hónapban ébrednek föl, de azért reméljük, hogy nem ez a jellemző. Az elmúlt hetekben azért láttuk, hogy egyre több vállalkozás kezdi elismerni a valóságát a GDPR-nek, és felismeri, hogy mit kell tennie. A GDPR-nek való megfelelés sokszor könnyebb, mint ahogy gondolnánk. A gdpr et mindig fejleménynek és nem revolúciónak tekintettük. Olyan szervezetek is, amelyek komolyan veszik az adatvédelmet, a 95-ös irányelv és a nemzeti adatvédelmi törvények alapján ezek számára is nehézséget jelent. Nagyon sok szakpolitikát kell átnézni, a adatokhoz kapcsolódó jogokat, a adatokhoz kapcsolódó jogok megsértését kell, hogy felülvizsgálják. A Nemrég még ez manuális munka volt, és egy személy felelt, vagy egy kis csoport felelt ezért a munkáért, és ezek az emberek sem teljes munkaidőben foglalkoztak a témával. Most sok szervezetben ez kultúraváltozás fog jelenteni a GDPR. A kulturális változás egyértelműen, hogy elsősorban az 5-ös és a 24-es cikkben meghatározott feltételekhez kapcsolódik. A szervezeteknek most az eljárásaik során biztosítaniuk kell az adatvédelmet, bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek a GDPR előírásainak a szervezet minden szintjén. A egy személy felelősségére hagyni ezt a témát, az egyszerűen most már nem fog működni. A GDPR másik áttörést is jelent, specializált szoftverek már korábban is léteztek, és most pedig a személyi, személyi jogokkal foglalkozó irodák is használhatnak ilyen szoftvert. 15 éve dolgozunk ezen a témán, online adatbázisokkal dolgozunk, és az adatvédelmi jogalkotást követjük nyomon. Több mint 770 különféle adatvédelmi törvény létezik a világban. A adatvédelem és a személyes jogok tiszteletben tartása személy, szempontjából is az előrelépést jelent, attól függetlenül, hogy milyen körülmények között dolgozik a vállalkozás. A vállalkozásoknak, a szervezeteknek segíteni kell a regiszterek kialakítása során, automatikus hatástanulmányt kell, hogy tudjanak végezni, hogy felismerjék az esetleges kockázatokat, legitim érdekük szerint dolgozhatják fel ezeket az adatokat. Hogyha az innováció szempontjából nézzük meg a GDPR-t, akkor ez rákényszerít minket és a versenytársainkat is arra, hogy új elképzeléseink legyenek azért, hogy a könnyebben meg tudjunk felelni a GDPR-nek. A könnyebben lehet megfelelni, ezt mondtam, de a megfelelés soha nem könnyű, és nem fekete-fehér kép. Nem a célunk az, hogy teljesen automatikus megfelelés létezzen, sőt nem is hiszik, hogy ez lehetséges lenne mivel itt a normákon alapul a dolog, itt mindig szükség lesz az emberi értékelésre, de intelligens szoftverek több órás kutatásokra alapozva egyszerűsíteni tudják a folyamatokat. Napi szinten a monitorozás, a nyomonkövetés, az iránymutatások, a végrehajtási döntések, tájékoztatók lesznek fontosak azért, hogy meg tudjunk felelni ezeknek az előírásoknak Hogyha ezt összekapcsoljuk az exportrendszerekkel, a munkavédelmét, a munka egy részét majd biztos, hogy másokra kell bízni. Fontos, hogy jó irányba történjen ez a munka, és oktatási programokra is szükség lesz képzésre az új törvény előírásai tekintetében. Az elmúlt években sok új módszer született meg, beleértve a megfelelőség, a magánélethez való jog tiszteletben tartása, adatvédelmi témákat és a szervezeteknek meg kell határozniuk a technikai és szervezeti intézkedéseket, amelyeket az személyes adatok kezelésére és azok védelmére használnak. Fontos, hogy a projektvezetők minél korábban már elkezdenek gondolkodni az adatvédelmi kérdéseken is. A folyamat egyszerűbbé teszi a projekt mögötti adatvédelem kérdését is, hiszen a szervezetnek azt kell biztosítania, hogy technikai eszközök, például hozzáférési korlátozások és adatitkosítás védik a személyi, személyes adatokhoz való hozzáférést. Mindez a napi munkájuk része kell, hogy legyen. A, alapvetően felelős megközelítése van szükség a szervezetek részéről, és mi nagyon szívesen segítjük ebben a munkában a vállalkozásokat. Folyamatosan egy sor vevőkkel ügyfelünkkel egyeztetünk, tudjuk, hogy a kockázatcsökkentés, a kockázatok mérséklése fontos a számosra. A vevőink, az ügyfeleink közül 45-en már benchmark gyakorlaton vettek részt, azért, hogy meghatározzák azokat a tevékenységeket, amelyekre szükségük lesz. A végrehajtás azt jelenti, hogy a szervezetet teljesen behálózza ez az adatvédelmi aspektus folyamatban van, dolgoznak ezen, erőfeszítéseket tesznek, vagy pedig kívánatos, az a szint az azt jelenti, hogy már felismerték a tevékenységüket, de még csak tervezik ezt. Bizonyos helyzetekben egy bizonyos tevékenység lehet, hogy nem alkalmazható, például kiskorúak adatait nem dolgozzuk föl, ezért nincs is szükség erre vonatkozó különleges, specifikus politikára. Az első eredmények. Integrált adatvédelem az adatfeldolgozás során. A szervezetek 23%-a már ezt teljesíti, 48% számára a folyamatban van a munka, 27% a szervezeteknek meghatározták, hogy ezt még el kell, hogy végezzük, és csak 2% mondta azt, hogy rájuk ez nem vonatkozik. Hogyha az hatástanulmányokat nézzük, a adatvédelmi projektek szempontjából gyakorlatilag senki nem mondja azt, hogy ez lényegtelen lenne. Itt is 23% azt mondja, hogy ez kívánatos, 37% már végrehajtotta, 40% dolgozik ezen. Úgyhogy itt is a szervezetek jelentős előrelépést tettek azért, hogy megfeleljenek a GDPR-nek. Hogyha megnézzük a képet, akkor azt látjuk, hogy a regiszter már folyamatban van. 21%-a a szervezeteknek azt mondja, hogy már végrehajtották, 62% mondja azt, hogy még folyamatban van, 17% mondja azt, hogy még nem tudtuk megvalósítani. A szervezetek nagy része esetén gyakorlatilag folyamatban van az eljárás, hiszen ezt a munkát gyakorlatilag soha nem lehet lezárni, már csak azért is, mert folyamatosan frissíteni kell a 29-es munkacsoport előírásai és iránymutatásai alapján. Végül pedig a személyes adatok tekintetében itt 62% a társaságnak mondja azt, hogy már végrehajtották, és 17% mondja azt, hogy folyamatban van. Összefoglalva szeretném elmondani, hogy a GDPR-nek vagy a megfelelésre nem mindig van szükség speciális szoftverre, sőt a kis szervezeteknél vagy olyan szervezeteknél, ahol egyértelmű az adatok feldolgozása, a megközelítés, a egyedi megközelítés is megfelel komplex feladatot jelenthet mindez, de ez attól függ, hogy milyen adatok feldolgozásáról van szó, a személyes adatok feldolgozásának a szoftvere hozzáadott értéket tud biztosítani. A május 25-e az csak a kezdet, a GDPR tekintetében az csak az első nap. Meg kell vizsgálni a technológiai megfelelést is. Nagyon sok elképzelésünk van, ezeken a jövőben fogunk dolgozni. Együtt kívánunk dolgozni az ügyfeleinkkel, a jogalkotókkal, a szabályozó hatóságokkal, hiszen rendkívül fontos a megfelelés és a számonkérés. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Um, so colleagues, we're now going to... Kedves kollégák, a kérnök kérdései következnek a hozzászólásai. A parlament elnöke Tajani úr úton van, közeledik. Ő is szeretne egy pár keresetlen szót szólni hozzánk és a témához. Um, hogyha megérkezik, akkor ha nem bánják, rögtön meg is adom majd neki a szót. De mivel még nincs itt, ezért kezdjük a kérdésekkel. Spolitis úr eh, országból a 75-ös széket foglalja el. Neked meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban átfogó be vezetőket hallhattunk. Marno asszony és Landry urak. Landry úrhoz fordulok elsőként. Először is érdekes volt hallani, hogy Franciaország mit tett az új jogszabályok elfogadás átvétele terén, ugyanakkor, ha már a kihívásokról beszélünk, nem csak algoritmusokról beszélünk, hanem a jövőről is. A korábbi prezentációkban azt hallottuk, hogy jó néhány terület van, ahol lemaradásban vagyunk, mert a technológia olyan gyorsan fejlődik, a kutatás olyan gyorsan halad, hogy alig tudunk lépést tartani. A mesterséges intelligencia kapcsán valamit nekünk, jogszabályalkotóknak van valami tennivalónk? Esetleg több olyan képviselő kellene, akinek mérnöki végzettsége van? Vagy esetleg az oktatási rendszeren kellene uh, változtatni, hogyan tudunk eh, ezen eh, valamit ezen a téren tenni. Manó asszony, az orvosi kutatások, illetve a németországi adat összekapcsolódások témájáról beszélt, amely alapján arra gondolok, hogy hogy az éjjeli őr dilemmát, a klasszikus liberalizmus éli őr dilemmájához érkeztünk el, tehát az adatok védelmét várják tőlünk, anélkül, hogy az adatokat mi hozzáférnénk. Látnánk, láttuk, hogy a Brexit, illetve a 2016-os amerikai választások során mi történt. Fontos, hogy a gyereket ne öntsük ki a fürdővízzel, tehát a nagy meta adatbázisok védelmét hogyan tudjuk ezekkel a szigorú szabályokkal valahogy összhangba hozni. Köszönöm szépen a kérdését, mondja az elnök. Egy pár kérdést engedünk meg. Csek úr Szlovéniából érkezett, és 147-es székben ült. Az ő kérdését hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólóval egyetértek, de mindannyiunknak arra van szüksége, hogy kritikus gondolkodással viszonyuljunk ehhez a kérdéshez, hiszen először is valahogy értenünk kell, hogy mi folyik. A francia megközelítés érdekes volt. Quantum nagyon jó olyan példa, ami a, 20, a GDPR 25-ös cikkével összhangban van. A lengyel kollega az első panelülésben elmondta, hogy igazából nem tudjuk az embereket arra kényszeríteni, hogy valamit használjanak, de hát alternatívákat mindenképpen ki kell dolgozni, és szerintem ez egy ilyen alternatíva. A Sifox, amit Franciaországban tesz, alapvetően az Internet of Things világát próbálja jobban megérteni. Fontos azt látni, hogy hetente vagy naponta hányszor kell ilyen adat cserére sort keríteni. Az adat minimalizálás pontosan mit jelent? Amikor a szoftveripar azt mondja, hogy ennyi vagy annyi adatra van szükség ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia továbbfejlődjön, akkor bizony, ahogy a francia kollégák elmondták, sokszor kiderül, hogy mégsem szükséges ez. Szerintem a kis és közés vállalkozások elektronikus szövetkezetbe tömörülésével nagy sikereket érhetünk el, hogy ezt egyébként mondjuk az agráriumban már működött. A kvant képviselőihez fordulva az ön tapasztalatai alapján merre fele irányítaná, terelné az Internet of Things területét annak érdekében, hogy az adatokat minimalizáljuk. Köszönjük, két kiváló kérdést hangzott el, még két valakinek, a két kollégának adom meg a szót. Kérem, ha nem bánják, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon nagy örömömre szolgál, hogy bejelentettem, hogy az Európai Parlament elnöke maga, Antonio Tajani csatlakozott hozzánk, aki a mi szakbizottságunk munkája iránt roppant, roppant nagy érdeklődést mutat, főként a személyes adatvédelemre vonatkozó rendelet témájában, úgyhogy ha megengedik, akkor most egy pár pillanatra megadom neki a szót. Köszönöm, hogy itt van velünk, közöttünk elnök úr, és parancsoljon. Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! európai és tagállami képviselőtársaim. Örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma délután a parlament közi adatvédelmi ülés szak első alkalmán. Az adatvédelmi csomag egy óriási áttörés, hiszen egy olyan robusztus jogi keretet teremt meg, amely védi az emberek személyes adatait, az első olyan szabályozói keret, amely az adatvédelem területén megszületett, és szerintem példaértékű világszerte. Meggyőződésem, hogy négy évnyi tárgyalások után a társ jogalkotók megtalálták az arany középutat az innováció, illetve az emberi, emberek, az állampolgárok személyes adatainak védelme között. Az általános adatvédelmi rendelet május 25-ével 10 nap múlva lép életbe. Egy szabály csomag lesz ez, amely harmonizálja az Európai Unió területének egészén a személyes adatok védelmét, illetve jogbiztonságot garantál az üzleti szereplők számára is. A közelmúlt Facebook esete megmutatta, bebizonyította számunkra, hogy a digitális platformokon újra kell gondolni a személyes adataink védelmét azok az óriási internetes cégek, akik az adatainkat használják, fontos, hogy ők is újra gondolják azt, hogy mit és hogyan tesznek, hiszen a fake news, illetve a hasonló mindenféle híresztelések komoly felelősséget rónak a vállukra. Nagyon örülök annak, hogy az érintett szereplőkkel folytatott konzultáció, amely egyébként nem csak ebben a szakbizottságban, hanem a jogi, az alkotmányügyi szakbizottságban is eh, folytatódik majd. Főként a Facebook botrányt követően arra próbálunk koncentrálni, hogy eh, Európában hogyan lehet a gyakorlatban mm, alkalmazni az adatvédelmi szabályokat. Zuckerberg urat is meghívtuk, az Európai Parlamentbe, illetve a Facebook szakértőit, próbálunk velük most megállapodni arról, hogy az Európai Parlament előtt hogyan és mikor tudna beszámolni Zuckerberg úr a, arról, hogy a Brexit, illetve a legutóbbi választások során a Facebook pontosan mit és hogyan tett, illetve szeretnénk az európai parlamenti választások előtt azt biztosítani, hogy hasonló események ne fordulhassanak elő. Ehhez azonban nem nemzeti parlamentekkel szorosan együtt kell működnünk, hogyha valóban el akarunk jutni az európai polgárokhoz. Ezért úgy érezzük, és úgy érzem, hogy a LIBE szakbizottság, illetve az önök tagállami parlamenti képviselői közötti együttműködés nem csak fontos, hanem hasznos is. Én mindig is támogattam a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködést. Úgy érzem, hogy ezen alapvető fontosságú szabadságjogunk védelme érdekében ez amit megtehetünk. Köszönöm, hogy eljöttek ide az Európai Parlamentbe, eljöttek Brüsszelbe. Morales úr folytatja. Köszönjük szépen Tájáni elnök úr, hogy ellátogatott uh, hozzánk közénk. is a very good Sherman, Mr. Moraes. Moraes úr kiváló elnöke a Libe szakbizottságnak. Albrecht úr az előadója ennek a jelentésnek témának, ők is tudom, hogy ideás helyzet. Köszönöm szépen mindenkinek, szép jó napot kíván Tajani elnök úr. So, colleagues, that's the kind of interruption we quite like. Köszönjük szépen, megszakították, megszakították ugyan a munkánkat, de de az ilyen megszakításokat szeretjük. Rajó úr Spanyolországban a következő hozzászólunk, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Márno asszony felvetett egy nagyon fontos kérdést. A rendelet hatása a kivizsgálásra, nyomozásra, és főleg a biomedikai kutatásra. Spanyolországban a téma elég sok vitát keltett, nagyon sok reakciót hallottunk az orvosi szektor részéről, az első jogalkotási kezdeményezések során, amelyel a rendelethez kívánta igazítani a kormány a hazai jogszabályt. Fölmerült az a kérdés, hogy a rendelet mennyire tudja esetleg akadályozni a kutatást, de úgy tűnik, hogy nem, hogy itt félreértések voltak. A rendelet a nemzeti jogalkotás számára kivétel alkalmazását teszi lehetővé az egyes garanciák tekintetében, úgyhogy az is előfordulhat, hogy a tagállamok jogalkotási szinten korlátozó szabályokat vezetnek be, és ez korlátozná a kutatás munkáját általában, és konkrétan a biomedikai kutatásokat. Ezért szeretnénk megismerni az előadók véleményét, illetve a többi ország tapasztalatát erről a témáról. Ha jól tudom, Németországban a törvény specifikus intézkedéseket tartalmaz az adatkezelés területén a biomedikai témában, de más példákat nem ismerünk, és szívesen vennénk, hogyha megismerhetnénk jobban ezt a kérdést más országok részéről is. Very much. And Mr. Kopriva. Köszönöm szépen. A Cseh köztársaságból Kopriva Köszönöm szépen, elnök úr. A Cseh köztársaságban számunkra is fölmerült ez a kérdés, és tudjuk, hogy milyen nehézségek merültek föl a végrehajtás tekintetében, hogyan kell majd eljárni az új rendelet végrehajtása során. Felmerült annak is az igény, hogy esetleg új szabályokat kell bevezetni, a egyének számára, a kisvállalkozások számára úgy tűnt, hogy nehéz lesz az alkalmazása a rendeletnek, de a jelenlegi jogalkotás bár néha problémát okoz, azért mégiscsak működőképes. Úgyhogy az új rendeletben végül is nincs olyan sok újdonság, mint amennyitől korábban féltünk az állampolgárok számára is persze vannak új helyzetek, és a vitának köszönhetően az állampolgárok kezdték felismerni azt, hogy a személyes adatok fontosak, oda kell ezekre figyelni, mint ugyanúgy, mint más személyes dolgokra, például a személyi igazolványra felismertük ezt a valóságot, az emberek felismerték azt, hogy a személyes adatokat nem szabad csak úgy megadni, oda kell figyelni ezekre. Például a Facebook, Google és más hasonló szolgáltatások esetén fontos, hogy nyomon kövessük, hogy hogyan kezelik az adatainkat. Ugyanakkor a helyzet átlátható kell, hogy legyen az állampolgároknak joga van a személyes, a magánélethez, és ez a magánszektorra is érvényes. Mindezt meg kell érteni. Ilyen módon kell megközelítenünk az adatkezelés kérdését. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much. Köszönöm. Most akkor válaszolhatnak az előadók. Leandri úrral kezdjük. A mesterséges intelligenciára vonatkozó kérdéssel kezdem. Tény, hogy több kutatóra van szükség. Tehát nekünk a földgörő legjobb tudósai nálunk vannak. Ők hozták létre részben a mesterséges intelligenciát. Inkább az a feladat, hogy megtartsuk őket az európai vállalatoknál. Ennek meg nagyon egyszerű módja van, az, hogy olyan vállalatokat hozzunk létre, ahol etikai értékek érvényesülnek, és akkor ilyen vállalatokban jönnek majd a kutatók, ha megadjuk nekik a legjobb módját a kutatásnak és az alkalmazásnak. Ez persze az kell, hogy a big data vállalatot visz valaki, nagy szerverekre van szükség, meg kell legyen az infrastruktúra, amely révén napi munkodon lehet dolgozni, kutatni a mesterséges intelligenciát, petabyte számra kell adatokkal dolgozniuk. És akkor így tudunk olyan embereket megtartani, akik most a Googlehoz meg a Facebookhoz mennek. Franciaországban, amikor a Facebook elindította a mesterséges intelligencia adatbázisát, meg a csapatát. Az Indriába mentek, ami fontos nagy kutatóközpont. A 15 legfontosabb kutatót vigyük el Párizsba, építsünk nekik egy saját épületet, egy központot, és menni fog. A kutatókat kiképezzük, és adjunk nekik lehetőséget, és a nagy elemzési rendszerbe tetjük be őket, ahol fantasztikus gondolatokat dolgozhatnak ki, és akkor menni fog. Persze ez az kell, hogy sokat költsünk az oktatásra, segítsük a kutatóinkat, a mérnökeinket, hogy a lehető legnagyobb adattömeggel tudjanak dolgozni, a lehető legjobb technológiai háttérrel, ez nagyon fontos, de ezen túl arra is szükség van, hogy az európai értékek alapján dolgoztassanak, és ők, ők szeretik ezeket. Szeretnének etikai alapon dolgozni olyan cégeknél, ahol etikai értékek irányítják a munkát. Az európai értékek pedig az, az emberjogi értékek, az pedig nem, nem semmi, hanem mindannyiunk számára jog kell legyen. A GDPR voltak éppen jogszabályát tesz egy, egy egy jogi deklarációt. Ezért fontos Európában, hogy kezdjünk olyan vállalatokba beruházni, amelyek európai jogszabályokat követnek, mert szükség van a legfrissebb technológiára, és nekünk kell kidolgozni az új technológiákat, de ne gondoljuk azt, hogy minden pénzt, ha beleteszünk a oktatásba, az majd elég lesz ahhoz, hogy ezek a képzett emberek aztán európai vállalatoknak kössenek ki nem elég ez. Persze kell oktatás, persze kell mesterséges intelligencia oktatás, de a vállalatokba is be kell ruháznunk, ahogy, amint azok betartják az európai értékek követelményeit. Ennyit az oktatás témére. Aztán a biomedikai medikus kutatásról majd a kollégám válaszol. Uh, Köszönöm. Én is Szeretnék válaszolni. Mi kutatóként persze nem egy légüres térben dolgozunk. Amikor kutatunk, akkor a Privacy by Design elv köt minket bennünk, bennünket a, a 89-es cikk ugye meghatározza a kutatók adatvédelmi kötelezettségeit. A számítástechnikai kutatásra vonatkozóan hasonló szabályokra van szükség, mint az mint az egészségügyben. A nagy kutatási projektek kötelező etikai kódexének felállítására van szükség. A Cambridge Analytica a Facebook adatokhoz kutatói célokkal fértek hozzá, és nem megfelelően ellenőrizték ezt. Szeretném, hogyha lenne egy olyan etikai tanács, amely vizsgálja, ellenőrzi ezeket, hogy legalább az európai kutatási projektek esetében kell, hogy legyen egy olyan adatvédelmi biztos, aki a Privacy by Design elv teljesülését vizsgálja szigorúan. A spanyol képviselők kérdésére reagálva a GDPR a Blue Sky Big Data kutatás esetében sokkal szigorúbb és nehezebb, ahol maguk a kutatók sem tudják, hogy mit keresnek a korrelációk tekintetében, mint az egészségügyben. Éppen ezért a adatvédelmi szerveknek a kutatókkal le kellene ülniük, hogy végig gondolják, hogy ezeket a GDPR-ban lefektetett terveket hogyan lehet átültetni a gyakorlatba. Az Internet of Things kérdésre reagálva, és ez ugyanez lesz a helyzet a kutatás és az egészségügy területén is. Az Internet of Things az a körülöttünk lévő tárgyaktól érkező adatok összességét jelenti. A Netatmo egy nagyon érdekes cég, nem tudom ismerik-e, akik A, a, a, amelyek mondjuk a levegőszennyezettséget mérő berendezéseket árulnak, világszerte jelen vannak. Hogyha valaki a netetmo kapcsolódik, akkor biztos van -e itt a teremben, vagy a szomszédos teremben, biztos adtak el, vagy a szemközti épületben ilyen etatmó berendezést. Az alapvető elképzelés az, hogy egy elképesztő adatgyűjtés folyik. Ezt kétféleképpen lehet megoldani. Az első a mód az az, hogy minden netatmó berendezés, a, amely megmondja, hogy a szobában, az épületben méri a hőmérsékletet kint és bent, azért van melegebb odabent, mert valamit csinálnak, akkor ezeket az adatokat fel lehet használni arra, hogy az emberek azt nézzék, vagy vizsgálják, hogy mit csinálnak az emberek az adott szobában vagy teremben. Ugye ha anonim módon gyűjtjük ezeket az adatokat, például nem érdekel minket, hogy ki a tulajdonos, tehát számunkra az egyetlen releváns adat az maga az, hogy milyen hőmérséklet adatokat mér maga a berendezés. És ezen adatok alapján meg tudjuk jósolni, hogy hány fok lesz a szomszédos utcában. A felhasználók számára ez a fontos. Az irreleváns információ számunkra, hogy ez az én netatmom, vagy az önöké. Ez egy elég alapvető elv, amit az Internet of Things esetében mindenre alkalmazhatunk. Az mesterséges intelligenciával is játszhatunk, az Internet of Things eh, a kvantban például eh, az olasz A2A eh, szolgáltatóval állunk kapcsolatban, a Kvantnak elküldik Milánóból, illetve Észak-Olaszországból az adatokat. Az összes adatot megkaptuk. Ha nem a GDPR elveket követjük, akkor azt is meg tudnánk eh, mondani, eh, hogy valaki biciklizik, vagy a villamoson ül, de anélkül, hogy tudnánk, hogy ki az, aki a biciklin ül, vagy ki az, aki a, a, a múzeumban van. A, a személyes adat teljesen irreleváns, de hát nyilván, hogyha valaki a múzeumban van, akkor tudjuk, hogy a múzeum nyitva van, e, e, de személyes, konkrét személyes adatok nélkül anonim adatokat kell használni, és ilyen anonimizált adatokat kell felhasználni, amit használhat bárki, bárhol világszerte, ugyanazt az elvet mindannyian használhatjuk. Valódi válaszokat adhatunk úgy is, hogy anélkül, hogy tudnánk, hogy ön vagy én az, akiről az adat szól. A GDPR-ról így kell gondolkozni. A mesterséges intelligenciával lehet úgy játszani, hogy a személyes adatokat, az emberekre vonatkozó személyes adatokat felhasználnánk. A az egészségügy, a biomedikai kutatások esetében franciára váltok, mert nem akarok, nem akarok nyelvkő hibát elkövetni, legyünk akkor fogalmazunk világosan. Nos, számomra és a kvant számára, illetve általában mindenkihez van egy kérdésem, és az a következő. Vannak mérnökeink, vannak mesterséges intelligenciót kutató szakértőink, adatgyűjtők, illetve az adatok kezelésére vonatkozó kapacitásunk. A mérnökök, önök szerint tudják, hogy az adott sejt az rákos vagy sem? Nyilván nem a, a kutatók, a mérnökök, a mesterséges intelligencia szakértők, illetve az egészségügyi kell, hogy együtt egy platformon belül dolgozzanak, a mesterséges intelligencia találhat össze függő korrelációkat, ezt teszi a mesterséges intelligencia, és aztán ezteket küldi el a kutatóknak, a kórházaknak a világon, hol rendelkeznek az emberekről a legjobb egészségügyi adatokkal. Európában. Franciaországban például, hiszen legjobban ezt az országot ismerem, itt vannak a legjobb rendelkezésre álló egészségügyi adatok. Azért azzal, hogy anonimizáljuk ezeket az adatokat, egy ilyen kvanthoz hasonló platformok használatával, a mesterséges intelligencia segítségével el tudjuk a következtetéseket küldeni a specialistáknak, a kórházaknak, az senki sem él egy hónapot tovább a szilíciumvölgyben csak azért, mert ezeket az adatokat így tudnánk használni. Nem, az adatoknak abszolút anonimnak kell lennie. Ez teszi lehetővé azt, hogy az igazi kutatóknak, az igazi orvosoknak, az igazi kórházaknak elküldjük az adatokat, és ez garantálja azt, hogy senkit sem lehet kiadni például a biztosítónak, vagy a hitelintézetnek, illetve azokat a személyes, fontos személyes adatokat, hogy például valaki beteg-e vagy sem. A fogyatékkal születő gyermekeknek már most is problémák az egész életük során elkíséri őket ez a tény. A mesterséges intelligenciát nagyon komolyan lehet használni, anélkül, hogy tudnánk, hogy ön, vagy ön, vagy esetleg én az, akiről szó van. Ez nagyon egyszerű, tényleg. Anonimizálni kell az adatokat. Kérem, nagyon eh, ké, szépen kérem, hogy a GDPR-t ne osszuk fel országonként, próbáljuk másképp alkalmazni. Pont az ellenkezőről van szó, a mesterséges intelligencia nagy adatok használatával gyorsulhat fel. Ez lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló orvosi adatokat, minél nagyobb adatbázisokat felhasználjuk, úgy, hogy az emberek személyes adatait emellett tiszteletben tartjuk. You missed your calling as a politician. Köszönöm. Politikus is lehetne a kollega. Inkább nem mondja a megszólított. Ha mégis, akkor mi pártunkban mondja az elnök úr. Tehát, mivel én hosszan is eh, nagy retorikai tudással beszélt, maradt két kérdésre maradt még idő. A következő szekció a rendőrségi irányelvet érinti majd. Most még azonban két kérdés, mert Paul Breitbart nem válaszolhatott. És akkor ő kapja meg a szót a két kérdés után. Martin Talada és Vindel képviselők Spanyolországból kapják meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Logikusan mindaz, amit meghallgattunk, azt a következtetést kell levonni, hogy most egy folyamat közben vagyunk ellenőrizni kell nagyon nagy hatalmakat, vállalkozásokat, amelyeknél olyan sok adat van, hogy ez hatalmat biztosít számunkra az állampolgárokkal szemben, sőt a saját államukkal szemben is. Európa történelme az pont az államok hatalmának a korlátozása. Azért, mert adatokat adunk ki az állampolgárokról. Most pedig azt látjuk, hogy magáncégek kezébe kerültek ezek az adatok, ezeknek kereskedelmi érdekeik vannak, nem csak szolgáltatás nyújtási érdekeik, és így az állampolgárok ellen is fel tudják használni ezt az adathalmazt. Egyetértek mindazzal, ami elhangzott, de fontosnak tartom azt is, hogy itt a jogalkotási folyamat a rendelethez való igazodás során alakítsunk ki egy olyan eszközt, amelyet az Európai Parlament tarthatna kezében, és amelyen megvizsgálnánk, hogy az egyes tagállamok a saját jogalkotásukban hogyan lépnek előre, hogyan fogadnak el újabb eszközöket, hogyan végzik a, jogalk a jogalkotási munkát egy első tervhez képest a végső elfogadásig. Ez egy jó eszköz lehetne ahhoz, mindazok számára, akiknál még nem született meg ez az új jogszabály. És elemezni lehetne azt is, hogy hogyan történik a jó jogalkotás. Az orvosi témával kapcsolatban, és már be is fejeztem a hozzászólásomat, mivel engem is érint ez a kérdés, én is beteg vagyok, nagyon aggályos számomra az, hogy felhasználják az adataimat. Ugyanakkor azt akarom, hogy a kutatás szolgás, szolgálhassák az adataim egy közegészségügy esetében, ahol a, megvan a beteg védelme, a rávonatkozó adatok anonimálása tekintetében ez egy hasznos eszköz lehet, és ezt egységesen kell alkalmazni egész Európai Unióban. Fendel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Vissza szeretnék térni a biomedicina témájára, a kutatás, illetve a beleegyezés kérdésére, és hogy milyen problémák merülhetnek föl ezzel a témával kapcsolatban. A beleegyezés az nem csak a tájékoztatás miatt fontos, hanem ez specifikus kell, hogy legyen és egyértelmű és akár akadályá is alakulhat ugye a kutatás szempontjából, ahogy ez elhangzott, és Spanyolországban is ez a helyzet. Ki kell alakítani egy megfelelő eszközt, hogy ilyen a tagállami hozzáállás során milyen eszközöket lehetne alkalmazni és kialakítani. Az egészségügy területén a hazámban van egy 2007-es törvény, és van egy királyi rendelet is. Itt szélesebb és rugalmasabb értelmezési lehetőségre van szükség a beleegyezés tekintetében, illetve a szabályokból való kivételek tekintetében. Ez a hozzáállás szerintem az etikai bizottságok munkájával kellene, hogy összekapcsolódjon. Tehát ha módosítani kívánjuk ezt az egészségügyi jogot, akkor véleményem szerint nem az adatvédelmi jog keretében kell ezt megtenni. Egyetétek azzal, amit Márna asszony mondott, hogy mivel nem lehet tudni, hogy milyen megoldást tudunk találni a felmerülő problémákra, ezért találkozunk többször. De hát mi jogalkotási munkát végzünk, most dolgozunk Spanyolországban a rendelethez igazodó jogszabályon, de hát sajnos egy kicsit messze vagyunk még ettől a lehetőségtől. Persze szívesen egyetértünk azzal, és tudjuk, hogy új törvényt kell hozni, és hogy nyomon kell követni a gyakorlatot, és majd a gyakorlat során meglátjuk, hogy milyen megoldásokat tudunk találni ezekre a kérdésekre. Köszönöm, Breitbart úr, kapom szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ez a parlamenti képviselőknek a kérdéseket. Talán az orvosi kutatással kezdeném. Itt első pillantással a névtelenítés nem. Pontosan, de a GDPR az irányelv, illetve a jogszabálycsomag hatáját illetően. A preambulum nagyon sok, nagyon nagy mozgásteret enged meg a, az alkalmazásban Ahelyett tehát, hogy új jogszabályokat hoznánk, éljünk a preambulum pontok biztosította lehetőséggel és térrel, értelmezve a GDPR rendelkezését. Mert különösen az orvosi kutatásban meghatározott az, hogy szélesebb körben lehet értelmezni a beteg hozzájárulását az orvosi kutatásbeli alkalmazásban. Mert elég nehéz ezt nem jogásznak értelmezni egyébként, legalábbis én nehezen értelmezném ahogy azt is, hogy milyen adatokat lehet kutatásra alkalmazni, és milyen helyzetekben. Úgy gondolom tehát, hogy a kutatás számára van a GDPR-ban mozgástér, ha hogyha korrekt módon hajtják végre, azaz átlátható és etikus módon. Itt adódnak esetleg nehézségek, hogyha nagyvállalatok használják fel az adatokat, nem etikus módon esetben, vagy nem teljesen etikus módon, még akkor is, hogy vannak etikai bizottságaik, vagy, vagy kódexeik ezeknek a nagyvállalatoknak. Az is látható volt friss projektekben, a jogos érdekek érvényesülésében nagyon sok adatvédelmi hatóság döntése arra utal, hogy sok esetben minden nagyobb a vállalat, annál inkább nagyobb felelőssége hogy tájékoztassa a hatóságot és meg az adat alanyát is az adatfelhasználás céljairól. Végül a nemzeti jogszabályok nyomon követését illetően egyik spanyol képviselő utalt erre, hanem itt éppen ezt végzi a cégünk az egyik kutatási projektben, az összes nemzeti végrehajtást vizsgálva, és angolul publikáljuk is ezeket mihez Eh, kerül. Szerintem éppen a francia friss törvényt éppen most felítják angolra kollégáim éppen ebben a folyamatban. Rövid hozzászólást várok a két másik meghívottól, mielőtt elkezdjük a következő szekciót. Nos, Paul Breitbarttal egyet kell értenem. Egy új jogszabályt eh, biomedikai kutatásokra vonatkozóan eh, lohalálában elfogadni, szerintem elsértett lépés lenne. Azt szeretném látni, hogy a GDPR elvárásokat az adatvédelmi szervek hogyan értelmezik, a Big Data, az Open Sky kutatás, amit a biomedikai területen kell végezniük, erre vonatkozóan ők hogyan használják, értelmezik ezt. És alapvetően Tudom, hogy a technikai innovációval és fejlesztéssel foglalkozó panel megbeszélése, de szeretnék más megoldást, nem csak a beleegyezésen alapuló megoldást tudok elképzelni, hanem az anonim adatok, például a private learning, ami a, az anonim adatok és mesterséges intelligencia sajátos kombinációjából születhet meg, Szeretném, hogy hogyan szerzünk érvényt a mostani szabályoknak a gyakorlatban, mielőtt újabb jogszabályt sietve elfogadnánk. Az ipar szempontjából garantálhatom, hogy az anonimizált adatokkal dolgozunk, majd az um, egészségügyi adatokkal már most is lehet eh, GDPR szabályok tiszteletben tartása mellett eh, dolgozni, amikor eh, megérkeznek az adatok, nyilván a kórházban tudják, hogy kiről van szó, de mégis közben az adatkezelés és elemzés része már most is tud szabályszerűen működni. Köszönjük szépen, köszönöm a meghívott előadóinknak kiváló előadásaikat, Köszönöm a kollégáknak, és nagyon érdekes volt ez az első nyitó rész. Folytassuk a következő részével a mai délutánnak. If ask the um, speakers to please come forward. This is um, sometimes thought of as the neglected second part rendőrségi irányelv, tehát az adatvédelmi csomag második részét sokszor elhanyagolják, pedig ez is egy fontos része a csomagnak. Emlékszem, a saját frakciómban is nagyon nehéz volt elérni azt, hogy a csomag, a GDPR csomaggal együtt a csomag része maradjon ez az irányelv is, és úgy gondolom elég nagy volt az ellenállás e tekintetben. a csomag ezen része tekintetében. Természetesen ez nagyon fontos eszköz, fontos, hogy harmonizált szabályok legyenek érvényesek a végrehajtó hatóságok részéről hazai, illetve hatalom átnyúló eljárások során harmonizált módon kezeljék az adatokat. Remélem ez az utolsó szekció, és bár tudom, hogy már mindenki fárad, de azért remélem, hogy erre a témára tudunk koncentrálni, hiszen ez nagyon fontos része az általános GDPR-hez kapcsolódó csomagnak. Krisztán vízét szeretném üdvözölni a Dán Nemzeti Rendőrség, Rendőrhatóság adatvédelmi felelősét, Oliver Mikolt, az Európai Bizottság Justice Főigazgatósága adatvédelmi felelősét, és Maja Smolticskit, a berlini adatvédelmi és szabadtájékoztatási iroda vezetőjét. Akkor itt a jobb oldalamon Swanberg úr önkezdi meg a prezentációkat. Természetesen mindenkit üdvözlök, és köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, Morás elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy meghívtak mára, hogy be tudok számolni a végrehajtási a személyes adatfeldolgozási irányelvről, vagyis a rendőrségi adatvédelmi irányelvről. Ez előfeltétel volt Dánia számára, hogy szoros kapcsolatot tudjunk föltartani az európai szabályokkal. A Dán jogba 2017. május 1 előtt próbáltuk meg beilleszteni ezt a jogszabályt. Beszámolnék a tapasztalatunkról Dániában, mi e- hogyan is használjuk ezt az új rendőrségi irányelvet. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tisztviselőként politikai kérdésekről nem beszélhetek, és arról sem beszélhetek, hogy a rendőrségi irányelv megfelelő egyensúly biztosít-e a végrehajtás során, végrehajtó hatóságok során. De minden esetre, mielőtt belemerülnék a témába, szeretném elmondani, hogy mielőtt a Dán rendőrségnél dolgoztam, a Dán felügyeletnél dolgoztam az igazságügyi minisztériumban, és akkor már részese voltam az adatvédelmi csomagra vonatkozó tárgyalásnak. Ez hat hónapig tartott ugye a Dán elnökség alatt 2012-ben Ma a Nemzeti Rendőrség adatvédelmi egységét vezetem. 11 fős csapattal dolgozunk együtt, és a Dán rendőrségnél figyeljük azt meg, hogy hogyan hajtják végre az adatvédelmi szabályokat, hogyan felelnek meg azoknak a személyes adatvédelem tekintetében hát a végrehajtó hatóságoknál el tudom mondani, hogy az én embereim nagyon is tudatában vannak annak, hogy milyen nagy a felelősségük, amikor az információkat kezelik. Észszerű és arányos kell, hogy legyen ez az adatkezelés. Úgy gondolom, hogy ennek fő oka az, hogy a rendőrségi tisztviselők vagy tisztségviselők mindig is úgy kezelték az információkat, hogy azokat bizalmasan kell kezelni a nyomozási célok miatt, ezért természetes számukra, hogy védeni kívánják ezeket az adatokat, és fenntartják a bizalmas jelleget, az integritást. Természetesen a rendőrségi dolgozó emberek meg akarnak felelni a jogszabályoknak. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy az rendőrségi irányelvben meghatározott új uh, szabályok nem is jelentettek változást. Van tájékoztatási kötelezettségünk is. Egy konkrét példa arra, amikor az egyéni tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan részese a folyamatnak. Ez az általános adatvédelem része. Ugye 95-re tehető az első adatvédelmi irányelv. Amikor végrehajtásról beszélünk, akkor itt valóban vannak újdonságok. Lehet, hogy nehéz megérteni azt, hogy pontosan melyik az a pont, amikor tájékoztatni kell az állampolgárokat. Más szavakkal a bűncselekmények nyomozásának a kivizsgálása nehéz válhat, hogyha tájékoztatjuk az embereket arról, hogy földolgozzuk az adataikat. Tehát itt jobb, hogyha van egy bizonyos késedelem. A, az a meghatározás, hogy pontosan a nyomozás során mikor kell tájékoztatni a személyeket, hát ez az a kérdés, amiről a legtöbb vitát folytattuk. Dániában, ahogy ez az irányelben is szerepel, megvizsgáljuk a konkrét helyzeteket, megvizsgáljuk, hogy általában a rendőrség hogyan kezeli, hogyan dolgozza föl az adatokat. A honlapunkon és más módon felhívjuk az állampolgárokat arra, hogy milyen jogaik vannak, és hogy milyen módon tudnak panaszsal élni, hogyha ezt szükségesnek tartják az adatok feldolgozása tekintetében. A big data feldolgozása, ugye, ahogy a társadalomra ez általában igaz, nálunk is nagy kihívást jelent a big data kezelése. A európai ö, kollégákkal megosztjuk a tapasztalatokat, és azt látjuk, hogy a, az adatok hatékony és modern feldolgozása, felhasználása nagyon fontos azért, hogy tényleg a társadalom által számunkra megfogalmazott igényeknek megfeleljünk. A big data használata jelentős kihívást jelent nem csak a rendőrség számára, hanem eszközök tekintetében is amelyekkel elemezni és feldolgozni tudjuk az információkat. A rendőrségi irányelvnek több pozitív hatása volt. A jogalkotás szerint most Dániában a rendőrségnek biztosítania kell azt, hogy megfelelünk az adatvédelmi szabályoknak. Ez számunkra megkönnyíti azt, hogy a beszállítóinknak megmagyarázzuk, hogy hogyan kell ezt megtenni. Aztán nézzük meg, hogy milyen következményei voltak a gyakorlatban ennek az irányelvnek. Hogyan lehet meghatározni, hogy melyik helyzetre melyik szabály vonatkozik? Mert amikor személyes adatok feldolgozásáról beszélünk, egy például európai együttműködés szintjén, akkor nehéz volt számunkra azt meghatározni, hogy például a személyes adatok továbbítása az a GDPR szerint kell, hogy történjen, a rendőri irányelv szerint kell döntenie, vagy pedig egy más szabály alapján. Nagyon konkrét szabályértelmezésre van szükségünk. Tudnunk-e pontosan, miért dolgozzuk fel az adatokat, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen célokra használhatják föl a bevont hatóságok ezeket az adatokat. A megoldás az lehet, hogy a rendőrség, a végrehajtó hatóságok összeülnek, megvizsgálják hogy milyen gyakorlati, milyen átlátható megoldások vannak erre. Ez megkönnyíti a hatóságok munkáját, és az állampolgárok számára is e- egyértelműbb és jobban tudják látni, hogy hogyan használják fel az adataikat. Morales elnök úr, úgy gondolom, hogy a LIBE szakbizottság számára hasznosak lesznek ezek a példák, és természetesen, hogyha a kérdéseik vannak, akár technikai jellegűek is, szívesen állok a rendelkezésükre. Mm, Köszönjük szépen. Oliver Mikol Ismét köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Alapvetően a hozzászólásomban három dologra szeretnék kitérni. Az új jogszabály legfőbb elemeit, mint hogyha nem vennénk figyelembe, és csak a GDPR ra koncentrálnánk, pedig hát ez egy, egy jogszabálycsomag. A legfontosabb kérdéseket kiemelném az irányelvből, illetve arról is beszélnék, hogy hogy állnak most a dolgok, mert az hivatalos uh, határideje az irányelv átvitelének május 6-a volt. Uh, element. So this, this direct... Lássuk tehát, az előttünk fekvő irányelv az adatvédelmi csomag részét képezte a GDPR-ral egyet, 2016 májusában került elfogadására. Említettem egy transzpozíciós határidőt, május 6-án járt ez le, és igazából ez 25 kellett volna, hogy legyen a GDPR életbe lépése. Sokak erről az időpontra koncentrálnak, mert a kettőt egynek, vagy egy csomagnak látják. 2008-as tanácsi kerethatározattal indult ez a folyamat. Az Európai Parlament és Tanács irányelvéig jutottunk el, tehát ez tulajdonképpen az eddig életben lévő szabályok liz- liszabonizálásával van dolgunk. Alapvetően a célunk a magánjellegű adatok magas szintű védelme, figyelembe véve a rendőri, illetve az igazságügyi szervek sajátosságait. Emellett a zökkenőmentesebb adatcserét próbáljuk előmozdítani a tagállami bűnüldözési szervek között. Nem véletlen, hiszen a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés elleni harc elképzelhetetlen. A kerethatározathoz képest az változott, hogy nem csak a tagállami, hanem a határon átnyúló elemekkel foglalkozik. Korábban főként csak a határon átnyúló elemekre koncentrált ez a jogszabály. Az adat alanyok jogai jelentősen javultak, az adatokhoz való hozzáférés, a törlés kérésének a joga, is így tovább, és így tovább, illetve fontos pont, hogy az adat alany közvetlenül hozzáfér a jogaihoz. Mit értünk ezen? Azt, hogy egy állampolgár közvetlenül megkereseti az adott szervet, és amennyiben ezen jogait, jogait sérülnek, vagy csorbulnak, csak akkor kell az adatvédelmi biztoshoz, vagy adatvédelmi szervekhez fordulnia. Új elveket is bevezetett ez a javított jogszabály, a adatvédelem by design, by default, tehát alapértelmezett és az elejétől beletervezett adatvédelem elvét is bevezette, az adatvédelmi hatástanulmány elvégzése abban az esetben, hogyha az adat alany számára esetleges kockázat merül fel. Minden illetékes szervben a bíróság kivételevel adatvédelmi biztos kell kinevezni, az adatvédelmi szabályok megsérülésének bejelentési kötelezettsége, illetve a naplózási kötelezettség, ami talán a legnagyobb kihívás jelenti majd a legtöbb szerv számára, hiszen ez a szemítes technikai rendszerüket közvetlenül érinti, ami a az adatok nemzetközi átadását illeti a preferált csatorna az nem más, mint az illetékes szervek közötti kérelem alapján történik, de a szolgáltatókon keresztüli adatcsere nagyon konkrét feltételek testülése esetén szintén elképzelhető. Ez egy rövid összefoglalása annak, hogy mik szerepelnek ebben, de egy-két konkrét fontos dolgot is hadd billan csak fel, ami a tagállamokkal folytatott egyeztetések során napvilágot látott. Rögtön az első, a hatály kérdése. Az irányelv alapvetően azon szervekre vonatkozik, amelyek bűnüldöző szervként működnek, azon szervekre nem, amelyek a rendvédelmi feladatokat könnyítik. Ez nagyon fontos a GDPR és a rendőrségi adatvédelmi irányelv elkülönítése szempontjából. A rendőrségi irányelv és a GDPR is lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy ugyanazt az adatvédelmi hatóságot vagy szervet nevezzék meg. De ez nagyon pozitív lehetőség. A legtöbb tagállam úgy is döntött, hogy a GDPR és, az adat, és a rendőrségi adatvédelmi irányelv esetében ugyanazt az adatvédelmi hatóságot jelölne meg, csak a Belgium jár be más utat ezen a téren, legalábbis eddig, ami azt hiszem hozzájárulhat ahhoz, hogy a közös e, elv és a hasonló végrehajtás, a következetesség meg, megvalósuljon. Említettem a naplózás kérdését. Ez olyasmi, amit egy nagyon nehéz technikailag e, nehezen megoldható kérdés, már meglévő számítás technikai rendszerek architektúrájának megváltoztatása tájékoztatása nélkül nagyon nehezen megvalósítható az, hogy naplózásra kerüljenek az adatok kezelésének a különböző időpontjai, ezért adtunk egy hosszabb átállási időt 2023, kivételes esetekben 2026 a határidő, amely tagállamok most építik a rendszerüket, nekik könnyebb már az elejétől fogva így tervezni őket. Ahol már működnek ilyen rendszerek, ott a hosszabb átmeneti időszak alatt tudják ezeket módosítani. Fontos kérdésként merül fel az, hogy kifelügyeli a bíróságokat, hiszen a rendőrségi irányelv kimondja világosan, hogy a bíróságokat az adatvédelmi szervek nem felügyelhetik, hanem független igazságügyi szervnek kell ellátni a felügyeleti feladatot. Mit jelent ez? Igazából ezt egy nagyon restriktív módon kell eh, értelmezni, ugyanolyan fokú függetlenséget kell, hogy élvezze, mint a bírák maguk. Olaszországban az ügyész eh, egyébként pont ilyen, nem minden tagállamban eh, mondhatjuk el, hogy az ügyész teljes függetlenséget élvez. A GDPR-hoz képest az adatvédelmi megszorítások egy egyel gyengebbek, ugyanakkor hatékony nyomozati, korrektív és tanácsadói hatáskörökkel bír, és hát azt látjuk, hogy a tagállamok közül jó néhányan úgy döntöttek, hogy ugyanilyen hatáskört adnak az adatvédelmi szervnek a rendőrségi irányelv keretében, mint a GDPR keretében. Alapvetően tehát a adatvédelmi szerv vagy hatóság hatáskörének elég komoly harmonizációról beszélhetünk. Az adat alany közvetlenül hozzáférhet a, az adatvédelmi hatósághoz. Több tagállamban ehhez a jelenlegi bevált gyakorlaton változtatni kellett. Who's to restrict the right of data subject? A tájékoztatási vagy korrekciós jogok bizonyos feltételek mellett korlátozhatóak de bármilyen esetben az, korlátozzák az adatalany a jogait, adatokkal kapcsolatos jogait, ezt mindenképpen, ha indokolt is, csak nagyon restriktív, tehát korlátozó módon szűken kell értelmezni. Végezetül a GDPR-hoz képestünk a különbségek. Azt hiszem, hogy sokan elmondták, hogy hat különböző jogi alapon lehet az adatokat feldolgozni. E, rendőrségi irányelv esetében egy ilyen jogi alap van, ez pedig nem más, mint a törvény. Nincsen átláthatósági elv a polisz irányelv esetében, bár a tisztességes e, adatfeldolgozás azért némi átláthatóságot csak tartalmaznia kell. Az adatminimalizálás fogalma is eltér a GDPR-tól, itt a rendőrség irányelv esetében csak a feltétlenül szükséges adatokról beszélünk, ami azért mégiscsak némi rugalmasságot és mozgásteret ad a bűnöldöző szerveknek. A rendőrség irányelvre vonatkozó konkrét kérdés is felmerül. Az adatokat vagy törölni kell, vagy rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy az adatok megőrzése továbbra is indokolt-e. Ez nyilván az irányelv sajátos hatájának tudható be, annak köszönhető. Hogy Na, most a dolgok? Még egy percem van, hogy befejezzem. Hogy állunk a két éves átmeneti időszak végén? Nos, az Európai Bizottságnál, akár csak a GDPR esetében tettük, számtalan ülést tartottunk, 15-öt a Nemzeti Adatvédelmi Szervekkel, annak érdekében, hogy előkészítsük a GDPR, illetve a rendőrségi irányelv gyakorlatilag történő átültetését. Azt hiszem elmondhatom, hogy segítettük a tagállamok munkáját. A 29-es cikk szerinti munkabizottság tavaly évvégén adott ki véleményt ezzel kapcsolatban, ami szerintem nagyon hasznos és fontos módon világít rá az irányelv egyes elemeire, például a tárolásnak mi a határideje, milyen különleges adatkategóriákat tárolnak, a naplózás, az adatvédelmi szervek hatáskörei, és így tovább, és így tovább. Ez egy roppant fontos vélemény ahhoz, hogy némi iránymutatást adjon a szervek, a tagállami szerveknek. Ahogy azt említettem, a tagállamok több mint fele az rendőrségi irányelvet és a GDPR alkalmazását egy jogi aktuson belül oldják meg. Németország, Szlovákia és Litvánia jelezte eddig hivatalosan a bizottságnak, hogy a transpozícióra sor került. Körülbelül hét tagállam van, akik többé-kevésbé idő jól állnak, hogy tartsák a májusi határidőt. Heten késni fognak, júniusra várható csak ez, vagy nyára, és körül és jó néhány tagállam esetében egyáltalán nem világos, hogy hogy alakul majd a folyamat, hiszen még a parlament ehm, ben ehm, tartanak a dolgok, közben választások is voltak egy-két tagállamon, amelyek miatt késedelmet szenvedett a folyamat. Így állunk tehát jelenleg, és természetesen és ezt elmondom itt a nemzeti parlamenti képviselők jelenlétében is, mi szeretnénk, hogyha a tagállami szinten minél hamarabb elfogadásra kerülnének a megfelelő eh, jogszabályok ahhoz, hogy a rendőrségi irányelv nemzeti jogba történő ültetésére sor kerüljen. Köszönöm. Most pedig Smolcsik asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is szeretném üdvözölni Önöket, és köszönöm a lehetőséget, hogy Önöknek beszámolhatok a nemzeti szintű jogalkotási gyakorlatról, amelyben nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy európai szint tehát nyomon kövessük, és pontosan leképezzük tagállami szinten a végrehajtás tekintetében is, hiszen a harmonizáció célja, célja könnyen szem előtt tévezhető esetleg, és sokszor a különféle klauzulákkal a visszaelés veszélye nagy lehet a tagállami végrehajtásban. Én csak a berlini helyzetet tudom, ö, arról tudok beszámolni, ám tudok más helyi hatóságok tapasztalatairól. Berlinben, a Berlin tartományban még nem hajtották végre, nem ültették át az irányelvet, holott a tervezet egy új berlini adatvédelmi jogszabály és a IDE irányelv jelenleg folyik, van parlamenti tárgyalás folyamatában, amely a nyári szünet előtt lezárásra kerül majd azok az előírások, amelyek minden hatóság számára érvényesek kell legyenek, legyenek egységes keretbe foglaltak, csak egyes konkrét hatóságok, például bírósági végrehajtó szervezetek, vagy specifikus ö, intézmények esetében van kivétel a végrehajtásban. Problematikus az, hogy a, ma, a mi hatóságunk mai napig sem kapott lehetőséget arra, bár kérte, hogy meg megfelelő jogszabályreferenciák, mint a, rendőri, mint a rendőrségi jogszabály összevetése megtörténjen. Ez probléma, hiszen a tapasztalataim szerint a végrehajtás sok esetben végrehajtók, a jogszabály végrehajtóik nem rendelkeznek a megfelelő jogi háttérrel ahhoz, hogy értelmezni tudják ezeket az új jogszabályokat. Múlt szerdán, múlt hét szerdán kapta meg az új berlini adatvédelmi törvény jogszabály szövegét, és tegnap, másfél munkanappal később indult el a meghallgatás a berlini tartományi parlamentben a meghallgatás ebben a témában. Itt tehát nem volt még alkalom arra, hogy kiértékeljük teljes mértékben a szöveget, ám egy gyors áttekintés is elég arra, hogy lássuk egyes pontjai problematikusak lehetnek, amelyekről szeretném önöket tájékoztatni. A 37-es pont 2 bekezdésében itt megfelelő segítségnyújtási hatóságok segítség van előrányozva, ám ez a hatáskör csak akkor lehet ö, eredményes, hogyha kötelezően végrehajtandó pontokról van szó. A berlin adatvédelmi jogszabályban ez még nem került végrehajtásra, sőt, épp ellenkezőleg az irányelvben továbbra is még a régi, nem kötelező és gyakorlatilag így hatástalan elő rendelkezések szerepelnek. Itt tehát nem kötelező érvényű az, ad, az a, a, a, adatvédelmi hiányosságok orvoslása. Túl gyakran történik, hogy megállapíthatjuk a több éves tapasztalatból, hogy ilyenkor nem történik meg az általam, az én hivatalom által megkövetelt intézkedések végrehajtása szabásértés esetén. Ezért kérünk olyan hatásköröket, amelyek szerint a 37-es cikk 2-es pontja szerinti hatáskörök alkalmazhatóvá válnának, hiszen ez volt az európai jogalkotó szándéka, hogy felléphessünk adatvédelmi jogok sérelme esetén. Azonban ez nem került bevezetésre, sőt, még rosszabb történt, nincs indoklás, az európai jogalkotó által megkövetelt hatékony eszközök így módon hiányoznak a berlini jogszabályból. Ha pedig ez így marad, akkor nem bírunk majd hatáskörrel arra, hogy az 56-os cikk által meghatározott feladatokat ellássuk, az a felügyelet és a végrehajtatás tekintetében a irányelv által meghatározott rendelkezések ügyében eljárjunk. Ez a probléma egyébként fennáll a szövetségi jog értelmezésében is, nem csak a berlini tartományi jogban. Annál is érteletlenebb ez, mert kötelező intézkedések ö, tekintetében a adatvédelmi hatóság felülvizsgált, felülvizsgált joggal kellene, hogy bírjon. Ugyanakkor nem tartom az előírás végrehajtási jogköröket. Tehát a hatóságunk, még ha kapna is hatáskört intézkedésekre és javaslattételre, ezek nem bírnának kötelező érvényel, és nincsenek kényszerítő eszközök a hivatal hatáskörében. Holott az irányelv és a rendelet is megkövetelni ezeket ugyanakkor a mostani jogszabály gyakorlatban is annak nem, nem tartalmaz a hivatal számára alkalmazható kényszerítő eszközöket, ezzel többször bíráltuk is a jogalkotó előtt. A 57-es szik kötelezettséget ró a nemzeti jogalkotóra, hogy szankciókat szabjon ki illetve határozzon meg a jogsértés esetében, és megfelelő intézkedéseket irányozzon elő. Ez sem került megfelelő módon végrehajtásra a német jogszabályban. A jelenleg meghatározott szabálysértési eljárásban pénzbüntetéseket irányoz előbüntetésként csak a jogszabály, de ez nem, elég, nem elégséges és nem arányos minden esetben. Más jogsértések esetén Ugyanakkor nincs szankció adatvédelmi jogszabálysértések esetében, és nem ad a hatóságok kezébe ilyen hatáskört, holott az irányelv és a rendelet is meghatároz ilyeneket. Nagyon kétséges szabályozás született a hatástanulmányok, illetve nyomonkövetés tekintetében. Hogyha az intézkedések esetén ellenére is fennáll annak a veszélye, hogy jogsértés kockázata áll fenn, akkor határ, az én ö, hivatalom, mint felügyeleti hatóság a, re, a vizsgálati idő lejárta előtt is már elkezdheti az feldolgozását az adatoknak, hogyha a feladat ellátás tekintetében sürgetőnek mutatkozik ez az igény. Ám ezek nagyon rugalmas szabályok, és nagyon kevés célra vezetőek a gyakorlatban. És ezzel a, még a kockázatosnak minősítető adatkezelés esetén is folytatható ez, mielőtt lezárulna a hatóság által elindított vizsgálat, és egy digitalizált világban sokszor ezek már nem orvosolható szabálysértések, amennyiben nem állítjuk meg ezeket időben, és ez az irányelv szellemének is ellenmond. Ami pedig az átláthatóságot illeti, a berlini jogalkotó az irányelv és a rendelet átültetése, illetve végrehajtása tekintetében is a mozgásterét nem csak hogy kiaknázta, hanem túl is lépte, véleményünk szerint. A, a, az általam hatóság ért, működésének értelmezése nem teljes körű és nem kielégítő. A jelenlegi tervezet szerint egyes területeken, ahol az érintett személy sem személyesen nem tud tájékozódni, sem a hatóság nem tud vizsgálódni az adatok körében, a tájékoztatási kötelezettség tehát nem valósul meg, és így egy ellenőrzési funkció teljes mértékben megkerülésre kerül. Még egy záró aspektus, amely nem csak az én értékelésemben, hanem nagyon sok, sőt az összes német adatfilm hatóság véleménye szerint hiányos. Jól tudjuk, hogy az irányelv jogi és, és tényleges végrehajtása nagyon bonyolult kérdéseket vet fel, és egy sor új kihívást ró a végrehajtó hatóságokra. És ez egy hatalmas tanácsadási igény támaszt a gazdasági szereplők részéről. Nem véletlen az, hogy az irányelv is, meg a rendelet is megköveteli azt, hogy az adatvédelmi hatóság megfelelő forrásokat, infrastruktúrát, személyzetet kapja meg ahhoz, hogy ezeket a megnövekedett feladatokat hatékonyan el tudja látni. Ebből nagyon sok hatóság, ettől nagyon sok hatóság messze áll, reménytelenül alul finanszírozottak sok esetben. Tehát ez az új követelmény nem valósul meg, és a felügyeleti hatóságok csak nehézségek árán tudják ellátni feladataikat. A berlini esetben ugyan egy nagyon motivált szakértői gárdával működik a hivatal. Teljes munkaidőben az új adatvédelmi rendelt és irányelv végrehajtásának elősegítésében vesznek részt. Várjuk az együttműködést az európai kollégákkal, és számítunk is erre, hiszen az európai adatvédelmi jogszabálycsomag, az irányelv és a rendelet végrehajtása egy ilyen korlátozott személyzeti erőforrással nehézen lesz megoldható, legalábbis kétségeim vannak ez irányban, ezért szem előtt kell tartanunk azt is, hogyha a feltételek alapján a feladatok objektív értékelés szerint nem elláthatóak, akkor csökkenhet a motiváció a munkaerő körében. Ez fatális volna, hiszen mindannyian érdeke az, hogy az adatvédelmi jogszabálycsomag optimálisan kerüljön végrehajtásra Európában, hiszen csak így lehet az alapjog, az adatvédelmi alapjogot érvényesíteni a digitalizált jövőben, és megmenteni azt. E ponttal kapcsolatban örülnék annak, ha európai szinten kapnánk egy iránymutatást és támogatást, akár kritikus értékelés formájában is. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. És a nemzeti parlamenti képviselők hozzászólását és kérdéseit hallgatjuk meg. Koszoboli asszony Görögországból. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdést szeretnék tölteni, és egy megjegyzésem is lenne. Christian Wiese, Wiesenswander úrhoz szólok. Nagyon érzékeny kérdést említett, vagyis az egyensúly, az adatvédelem és a nyomozás biztonsága között, ugye szervezetbűnözés, nemzetközi vagy nemzeti szintű szervezetbűnözés esetén. A rendeletben két elv szerepel, az arányosság és a minimalizálás. Ismeri ezeket az elveket, most ezeket nem fogom én itt elemezni. A kérdésem az, a gyakorlatban úgy gondolja, hogy ezeket az elveket meg lehet valósítani? Ha pozitív a válasza, akkor van-e ezzel kapcsolatos tapasztalata? Köszönöm. Feliga úr, Szlovéniából, tessék. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Szeretnék köszöntet mondani az előadóknak az érdekes témákért. Amikor személyes adatokról beszélünk, akkor beszélnünk kell az emberi jogokról, másrészt pedig rendőrségi taktikák és taktikák használata is szóba jön. És felmerül a dilemma, a bizalom kérdése. Vannak olyan tagállamok, ahol rossz tapasztalatokat gyűjtettek be az elmúlt években. A második téma, amit fontosnak tartok, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy a kiberbűnözés, amely adatokat használ föl, határok nélkül működik. Bármennyi erőfeszítést is tesz az Európai Unió a helyzet kezelése területén egy rendelet segítségével, a bűnszervezetek mindig egy lépéssel előbbre lesznek mindig találnak majd egy kis békés szigetet, ahova el tudják vinni a saját tevékenységüket. Fontos téma a szervezetek fölkészítése, ezek képzése, a szakmai továbbképzése, a források, a struktúrák és a személyzet szempontjából is. Ezek alapvető kérdések, fölmerültek a korábbi hozzászólások során is. A kiberbűnözéssel kapcsolatban illetve a személyes adatokkal kapcsolatos beavatkozások tekintetében nem csak vállalkozások szintjén, hanem például a személyes jogok, vagy akár hitelkártya adatok, személyes adatok lopása esetén meg tudjuk határozni a szabályokat, az intézkedéseket, a törvényeket. De nehéz meghatározni a magászféra és a közérdek közötti határt. Ugye az információ most már értékesíthető jószágá, piaci jószágá vált. Az információnak értéke van amit le lehet fordítani pénzben kifejezett értékre, vagy kriptovalutában kifejezett értékre is. Amikor a személyes adatokról beszélünk, és a bűnüldözésről, akkor fontos megemlíteni az ellenőrzést is. Egyrészt a rendőri szervek, az igazságszolgáltatásra foglalkozó szervek ellenőrzését, másrészt az egyéb szervek ellenőrzését is. Következő megjegyzésem az adattárolásra vonatkozik. Felmerül a kérdés, hogy ki felel az adattárolásért, mennyi ideig tárolják az adatokat, és kinek kell majd megsemmisítenie az adatokat, valamint ezeket a tevékenységeket ki, ki ellenőrzi. Minden egyes tagállam a saját módján próbálja ezt a szektort szabályozni. Úgy gondolom, hogy általános keretre van szükség, ezt az Európai Bizottság állíthatja föl. Ezt a keretet aztán ki lehet egészíteni a nemzeti szintű tapasztalattal. Minden egyes tagállam kialakítja a saját megoldását. de elkerülhetetlen, és ezt sok tagállamnál látok is, hogy a vállalkozásokat informatikai jellegű támadások érik. A vállalkozások ekkor ismerték fel azt, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és most többet nem is mondok. Még két sor lesz, minden kérdést meg fogunk hallgatni, és aztán visszatérünk a panelhez, aztán lezárjuk ezt a szekciót. Úgyhogy most kérdezném, hogy Bonnie a parlament, az Európai Parlament részéről valaki más szeretne még szót kérni. Valaki itt jelezte, aztán López Aküller úr is. És oké, okay. akkor kérem, hogy röviden fogalmazzák meg a kérdésüket. Még valaki más szeretne felszólalni? Nem lesz második kör, ez az egy kör lesz csak. Rendben. Kérem, hogy röviden fogalmazzák meg a kérdésüket. Boni úr, az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, lengyelül fogok beszélni. Szeretném megköszönni a mai találkozó megszervezését. Hónapokon keresztül foglalkoztam én is a mai találkozó megszervezésével, és a GDPR-rel kapcsolatos témákról nagyon sok vitát folytattunk. A mai nap azt bizonyítja, hogy sok probléma van még előttünk, de sok lehetőség is előttünk áll. Már a bizalomépítés munkáját megkezdtük a digitális világban, és a jövő szempontjából rendkívül fontos a bizalom. Három témát szeretnék említeni. Először is az intézményi gyengesség bizonyos tagállamoknál a fölkészülés az új rendelet értelmezése területén. A nemzeti intézmények, amelyeknek értelmezniük kell az irányelvet, és támogatniuk kell az állampolgárokat és a vállalkozásokat a rendelet végrehajtása során, itt merültek fel a hiányosságok nagyon sok felszólaló azt mondta, hogy még nem százszázalékos a felkészülés. Gyakorlatilag egyik tagállammal sem százszázalékos a felkészülés. Ez egy fontos üzenete a mai találkozónak. Másodszorban, és több felszólaló hangsúlyozta itt a panel során, sok ö, probléma ahhoz kapcsolódik, hogy mit is kínál a rendelet és az irányelv sok olyan állampolgár és sok olyan vállalkozás van, amely még nem is ismeri, hogy milyen megoldásokat javasolnak itt, és hogy milyen az egyensúly, a jogok és a magánélethez való jog, az adatvédelem, illetve a feladatok végrehajtása, a hatósági feladatok végrehajtása között, és hogyan lesz ez garantálva. Továbbá ez egy jó lehetőség arra, hogy felülvizsgáljuk a tagállami helyzetet is, a személyes adatokhoz való hozzáférés tekintetében korlátok nélkül, ugye, vagy pedig az olyan szabályok és elvek tekintetében, amelyeket az irányelven állítunk föl. Amikor azt mondjuk, hogy kell, hogy legyen egy lista a bűncselekményekről, beszélünk, az előbb beszéltünk bírósági véleményről, ugye bizonyos országokban egyedül a, a bíróság csak késedelme utólagosan kap tájékoztatást, amikor az adatokhoz való hozzáférés már megítélték. És vannak olyan tagállamok, ahol bizonyos szabásértéseket vagy bűncselekményeket nem kezelnek komoly bűncselekményként, pedig azok. Rendkívül fontos ez a rendelet, Hogyha az állampolgárok oldaláról nézzük a kérdéseket, akkor nagyon fontos, hogy ezeket az elemeket meg kell magyarázni a számukra. Például a rendőrségi szerepet az adatvédelem területén tudniuk kell, hogy mik a jogaik, a végrehajtóhatóságoknak pedig tudniuk kell, hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk, ugye a bűnöldözési hatóságok esetén. Lehet képviselőt kérném, hogy röviden fogalmazza meg a kérdését. Labadiena, ačiū gerimas pirminkė, kad... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. a meghívott előadók, illetve a tagállami kollégák hangsúlyozták a rendelet, illetve az irányelv legfontosabb ismérveit. Mindkettő egyébként alapvetően az adatfeldolgozás alapvető elveit fekteti le. Mégis itt egy dilemmával van dolgunk. A bűnöldöző szervek munkája során, hiszen a rossz szándékú, rossz indulatú elemek esetleg a személyes adatokkal visszaélni kívánhatnak. Vannak bizonyos feltételek, amelyeket megállapítottunk arra vonatkozóan, hogy a bűnügyi hírszerzés, főként a megelőzés terén, terén hogyan lehet ezeket az adatokat felhasználni. Pont annak érdekében, hogy bizonyos típusú mm, bizonyos típusú bűncselekményeket megelőzzünk. Az adatgyűjtésre vonatkozó nemzeti szabályok léteznek, sajátos módon a begyűjtött adatok nem elegendőek ahhoz, hogy, vagy sem ahhoz, hogy megelőzzük a bűncselekményt, sem ahhoz, hogy az elkövető személyét beazonosítsuk. Kérdéseim a következőek. Ezen adatokat mennyi ideig lehet tárolni? Illetve a terrorista jellegű bűncselekmények kapcsán a számítástechnika teljesen új lehetőségeket nyit meg előttünk. Nagyon pontos információt tudunk kapni ugyanis azon bűncselekményekről, amelyeket éppen terveznek, szerveznek, illetve hogy kik vesznek ebben részt. Ilyen típusú adatokat gyakorlatilag egy pillanattal be lehet ma már szerezni, meg lehet szerezni. Nem gondolja úgy, hogy bizonyos fajta probléma van eh, az ügyben, hogy nincs egyensúlyban a tárolt, illetve tárolható és tárolandó, valamint a törlendő adatok között. Például vannak adatok, amelyek fontosak egy bűn cselekményt elkövető személy beazonosításához, de előfordulhat, hogy nagyon régen elkövetett bűncselekményről vonatkozó adatok ezek, amelyeket már egyébként töröltek a rendszerből. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal äh, von meiner Seite. Köszönöm szépen, én is nagyon kérem a sok, köszönöm a sok információt. Bocsánat, az előző hozzászól lekapcsolná a mikrofon? Egyszerre kettő van bekapcsolva. Az előző hozzászól. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a hozzászólók mondandóját. Világosá vált, hogy nagyon sok állinformációt kerünk erről a jogszabálycsomagról, és az újra és újra kiderül az állampolgárokkal való beszélgetések során, hogy egy bizonyos félreértelmezés is terjed a adatvédelmi hatóságok feladatkörét illetően. És ezért érdekelne engem az, milyen mélységben milyen napirend szerint és tervezet szerint működnek a hatóságok majd Európában, és milyen kommunikáció folyik kifelé a feladatkörök kiterjedéséről és hatáskörökről. Mert nem csak a magas szintű adatvédelem a cél, hanem hogy az is, az is cél, hogy elkerüljük azt, hogy negatív fényben tűnjön fel az adatvédelem, mint olyan. Különösen a KKV-k, a magánvállalkozók, de sokszor magánszemélyek is, sokszor félre informáltak, és ezért ez egy politikai és szakmai feladat is jelent a, a, a hivatalok számára. Megfelelő kommunikációra van szükség, az információ megfelelő terjesztésére, Folyik-e ilyen külső kommunikáció az irányelvvel kapcsolatban, illetve a határ, az illetékes hivatalok között folyik-e kommunikáció? Szerintem kifelé kicsit világosabban ki nem megjeleníteni mindenek a miben létét és akkor jobban meg tudnám győzni a, a, az embereket a, az adatvédelem fontosságáról. López Aguilar úr a szó, mondja az elnök. Köszönöm, rövidre fogom. Az előző körben is beszéltem már tudnilik. Nikol urat szeretném megszólítani, aki a DJ Justice képviselő a bizottság részéről. Arról, hogy milyen készséget mutatnak a tagállamok arra, hogy végrehajtsák az irányelvet késedelm nélkül. Ezt rendőrség irányelvnek hívjuk, de hát ez vonatkozik minden rendvidelmi hivatalra, beleértve az ügyészségi hivatalokat is a tagállamokban, amelyek az alapjogok és a magánszféra védelmét kell, hogy előirányozzák, nem csak a hazai jogszabályok érvényesítésében, hanem a határon átnyúló együttműködésben is. És láttuk, hogy az elmúlt években romlott az együttműködési készség a bírósági, illetve ügyészségi hivatalok között a tagállamokban és tagállamok között. Ezzel pedig romlott az, az egész ő, európai igazságoság e, térség erőssége. Kérdésem tehát az, milyen készségtal érzékelhető az együttműködés. A rendvédelmi irányelv már életbe lépett május 6-ával, még az adatvédelmi rendelet még csak most fog irányba lépni, de mint mondottam, az irányelv már érvényben van. Igen, a, a, a rendőrség irányelv tényleg csak egy rövid elnevezés, valóban nem helytálló. Egyébként nem is kéne használni. De ha csak irányelvet neveznénk, nem tudnánk, miről van szó. Röviden, akkor tényleg anonim volna, mint az adatok. Úgyhogy a rendőrségi irányelv néven eleve izgalmasabb, vagy hát talán dühítőbb, attól függően ki melyik frakcióban ül, de mindenképpen figyelmet, legalább figyelmet kap különböző miniszterek tanácsában, akik úgy érezték, hogy bár elnézést a parlamenti képviselőktől, hogy a rendőri elnyelvnév azonnal izgalmat okozza a tagállami politikusok vagy kormányzati tisztviselők körében. Hát a címeknek elég régi története van, ez így alakult de sokkal több, mint, és más, mint rendőrség irányja. Stevens asszony, és aztán megadjuk a válaszra a szót a panel tagjainak. Köszönöm, elnök úr, kollégák. Mint társ jelentéstevő a szakbizottságom részéről, a terülmüsáni szakbizottság részéről, a pénzmosás, a terrorizmus globális jelenség, amelyek ellen globálisan kell fellépni. A pénzügyi bűnözés nem ismer határokat, miközben egyes tagállamok és államok más és más kockázati listákkal és bűnözési rendszerekkel bírnak. A tej részét a magánszféra is vállalni tudja. A jogszabálycsomag az ilyen munka hatékonyságára mindenképpen befolyással van, és lehet, hogy akár negatív hatással lehet is szándékolatlanul. Például a személyes adatok, érzékeny személyes adatok feldolgozása kockázatot jelenthet. A panel tagjai úgy gondolják, hogy kétértelmű a GDPR 23-as cikkének végrehajtása ellenmondásokat hozhat magával? További iránymutatásra és tisztázásra volna szükség szerintem azért, hogy a pénzmosás elleni rendszerek és a terrorizmus fenyegetése fényében megfelelő válaszokat tudjunk adni Európában. Azt hiszem, hogy ezzel visszadhatjuk a szót a meghívott előadóinknak. Annabel asszony. Úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Görög képviselő asszony kérdésére reagálva Mundesenberg úr a big data, a nagy adathalmazok ügyében. Van bizony jó néhány kihívás, hiszen az elavult szemtes technikai rendszerek nagy adatok feldolgozása során több mindenképpen más megközelítést kell alkalmaznunk, tehát a rendszerek képítése során ezt figyelembe kell venni. Ennek a kérésnek a logikus következménye az, hogy felmerülnek anyagi kérdések, a szükséges rendszerek kiépítéséhez megfelelő forrásokat, pénzforrásokat kell rendelni ahhoz, hogy a nagy adathalmazok feldolgozása lehetős lehetővé váljon, ez nem kis kihívás. Úgy érzem, hogy a rendőri szervek big data, azaz nagy adathalmazok felhasználását hasznosan megtehetik, ugyanakkor meg kell tudnunk mutatni, hogy megfelelő szabályok tiszteletben tartásával dolgoztuk fel ezeket az adatokat. Mikol úr a következő válaszadón. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, amelyekből volt bőven. Ezeket talán csoportosan válaszolnom meg. Több kérdés is elhangzott, ahogy Smolcsik asszony is beszélt az adatvédelmi erőforrások kérdéséről, az adatvédelmi hivatalok megfelelő erőforrásainak kérdéséről. A GDPR, illetve a rendőrségi irányelv vonatkozásában egyaránt igaz az, hogy a tagállamok az adatvédelmi szerveknek fontos, hogy megadják a megfelelő pénzügyi és emberi és anyagi erőforrásokat. Ez olyasmi, amit az Európai Bizottság is hangsúlyozott a januári nyilatkozatában. Arra sarkaltuk a tagállamokat, hogy az adatvédelmi szerveket megfelelően szereljék fel berendezésekkel és a finanszírozásukról is gondoskodjanak. Az úgynevezett Leaders Summit a vezetői csúcson hangsúlyozta a bizottság, hogy a GDPR központi eleme az Európai Bizottság programjának is, illetve ennek a ezeknek az éveknek, ezek azonban nem, ennek a végrehajtása nem működik akkor, hogyha az adatvédelmi szervek nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, illetve megfelelő hatáskörökkel, hiszen ezek hiányában bizony fogatlan oroszlánként tudják csak ezt eh, végrehajtani az rendőrségi irányelv általánosabb nyelvezetet használ, mint a GDPR. A GDPR egyértelműen fogalmazza meg a feladatokat, kötelezettségeket, de hát ez egy rendelet, megteheti ezt. A rendőrségi irányelv, a, ez egy irányelv, a kikényszerítő eszközök például a bírságok tekintetében egyébként alapvetően adottak, de hát ezt nemzeti jogszabályok keresztül kell a, átültetni a nemzeti jogba, ahol bizony lehetnek különbségek. A források, erőforrások tekintetében érdemes elmondani, hogy az Európai Bizottság még akkor is, hogyha a nemzeti parlament feladata, hogy megfelelően finanszírozott és felszerelt nemzet adatvédelmi hivatalok működjenek. Mi mégis megpróbáltuk az Európai Bizottság részéről segíteni ezt a folyamatot annak érdekében, hogy elérjék az embereket és a kis és középvállalkozásokat. Egy pályázatot írtunk ki, most vizsgáljuk és értékeljük a visszanemtétlenül támogatásokra benyitott igényeket. Felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet értelmezni azokat a rendelkezéseket, amelyek a GDPR-ban, illetve a rendőrségi irányelben szerepelnek, és a 29-es cikk szerinti munkacsoport alapvet ma, majd az Európai Adatvédelmi Tanács el fog átalakulni. Már most is van olyan tíz iránymutatás, amit kiadtak, amely segíti a rendőrségi irányel végrehajtását. Konkrét véleményt készítettek ebben a témában. És itt kapcsolódnék ahhoz a kérdéshez, amelyet feltettek azzal kapcsolatban, hogy mennyi ideig kellene tárolni, vagy kell tárolni ezeket az adatokat a rendőrségi irányelv keretében. A 29-es munkacsoport nem adott kerek választ, hogy ennyi vagy ennyi év, hiszen ez az adatok természetétől függ, de fontos elveket mondanak ki, például a szükségesség e, elvét, tehát akkor kell az adatokat megőrizni, hogyha valóban valamilyen célt szolgálnak, különbséget kell tenni. És ez fontos különbség, e, hogy ez e, nem mindegy, hogy egy potenciális elkövető vagy egy áldozat adatairól van szó, nyilván az adat megtartási idő hossza ettől is függ, tehát ebben a véleményben, amelyet az adat eh, védelmi hatóságok szemére dolgoztak ki, jó néhány választ találnak ezekre a kérdésekre, vagy legalábbis iránymutatást. A bizottság közleménye értelemszerűen inkább a GDPR-hoz kapcsolódik, és nem a rendőrségi irányelvhez, de azért eh, arra a számtalan eh, tény raktárra, brossúrára had utaljak, amelyet az Európai Bizottság adott ki. 60 kérdés és válaszból álló brosúrát, amely minden hivatalos nyelven elérhető. Például vannak külön füzeteink a kis és középvállalkozások, vagy az egyszerű emberek, állampolgárok számára is, de alapvetően a nemzeti szervek dolga, hogy ezt a rendelkezésre álló információt eljutassák az emberekhez. Felmerült az a kérdés, hogy mennyire készültek fel tagállami szinten, főként a rendőri szervek. Nos, a bevezetőmben röviden érintettem ezt a kérdést. A helyzet Május 6-ai határidőről beszélünk. Az esetek felében a tagállamok ugyanazt az eszközt alkalmazzák eh, a GDPR és a bevezetésére és a rendőrség irányelv transzpozíciójára. Tehát értelemszerűen a tagállamok felében a május 26-ára mondosul ez a május 6-ai határidő. Körülbelül a tagállamok fele vagy tartja a határidőt, vagy egy-két hetes késésben lesz csak, de a tagállamok másik fele több mint pár hét késést, késedelmet szenved majd, ha csak valami csoda folytán fel nem gyorsul a folyamat, ezért kérem a nemzeti parlamentek képviselőit, akik jelen vannak most ma itt, könyörögve kérem őket, hogy csak gyorsítsák fel ezt a folyamatot, mert bizony nem minden tagállam készül el időre, akkor tulajdonképpen ebből a szempontból Európa felaprózódik az adatvédelem szempontjából, és jó lenne, hogyha fontosan, pontosan ugyanazon az oldalon eh, járnánk, eh, hogyha minden eh, adatvédelmi szervnek meg lenne ugyanaz a hatáskör, ugyanúgy meg lennének az embereik, a pénzügyi és anyagi erőforrásaik, hogyha ez nem így lesz, az első napoktól kezdve, akkor bizony nem tudok érvényt szerezni ezeknek a szabályoknak. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm a kérdéseket. Az arról szóltak a kérdések, hogy a hatóságok mennyiben kommunikálnak egymással, és kifelé mennyire kommunikálnak az adatvédelmi irányelv és rendelet végrehajtását illetően. Azt kell mondanom, nagyon szoros az együttműködés, nem csak a tagállamon belüli hatóságok között, ugye Németország szövetségi államként külön kihívással kell szembenézzen, ugye az egyes Bundeslandok hatóságainak összehangolásában, de igaz ez európai szinten a tagállamok egyes hatóságai közötti együttműködésre is. Arra törekszünk, és azt igyekszünk biztosítani, hogy azok a szankciós eszközök, amelyek a német jogszabály, illetve az alapján, illetve a rendelet alapján rendelkezésre állnak, alkalmazhatóak legyenek harmonizált módon, és bármennyire is függetlenek az egyes hatóságok, eh, ezt a harmonizációs célt azért teljesíteni kell. A második kérdés, hogy mennyiben kommunikálunk a a nyilvánossággal. Hát igyekszünk, egy ideje már törekszünk erre. Persze nem tudunk mindenkit elérni. Egyes szakmai szervezetekre, gazdasági ö, szerveződésekre, képviseleti szervek révén ö, ilyen átétellel tudunk, igyekszünk elérni a gazdasági szereplőket, hogy a pánik hangulat ellen, amely egy kicsit terjedőben van, vagy úgy látszik, ez ellen fellépjünk, és utaljunk arra, hogy nem arról van szó, hogy május 26-ától azonnal lecsap a törvény keze, és hogy büntetések kerülnek kiszabásra, hanem nagyon sokféle kritérium függvényében döntünk majd, hogy mennyire súlyos egy jogsértés, mennyire igyekszik az adatvállalat eh, tartani, vagy végrehajtani az irányelv, illetve a rendelet követelményei is, mennyire törekszik eh, komolyan venni azokat, tehát egy kis súlyú szabásért, és esetén nyilván nem szankció az első intézkedés, hanem a figyelmeztetés. Arra törekszünk tehát, mint korábban is, hogy intenzíven tanácsadással is szolgáljunk, ami szerintünk ugye semmiképpen sem az a cél, hogy a félelmeket növeljük. Mindig az üzenetet próbáljuk közvetíteni, hogy egy rendkívül jó dolog, hogy adatvédelmi jogszabálycsomag jött létre Európában. Ez egyetlen módja annak, hogy ezt az állampolgári jogot, amelynek olyan nagy jelentősége és a súlya, és amelyet olyan nagy harccal sikerült kivívni, ezt megvédjük egy globalizált világban. Ezért törekszünk arra, hogy pozitív módon kommunikáljuk ezt az emberek felé. Ugyanakkor ez egyfajta átalakulást is jelent a hatóság részéről is, mert nekünk azért kötelezettség is az, hogy a kezünkben levő eszközrendszert használjuk, éljünk vele a harmonizáció céljának elérése érdekében. Ha nincsen büntetőjogi fenyegető erő, hát akkor az emberi kísértés, a szabály kikerülésre, vagy a, a halogatásra, hát fennáll, és ez nem fog változni. Ezért kell a, a büntetőeszközök fenyegető erejét fenntartani, de nem ez a cél, természetesen nem ezek elsődleges alkalmazása a cél. Azt a kérdés illetően, hogy mi lenne a súlypont, Beszéltem arról, hogy nem eléggé jól felszereltek a, a adatfélelmi hatóságok, így nem feltétlenül tudunk megfelelő intenzitással felépni minden egyes esetben, vagy minden egy eset típusban. Ezért arra kényszerülünk, mi adatvédelmi hatóságok, hogy bizonyos kritériumokat határozunk meg magunk, a magunk számára, melyek alapján kiválasztjuk a feldolgozó dolgozandó eseteket. Nyilvánvalóan a rendelet és irányelv kötelező érvényű feladatait mindenképpen el kell lássuk, és azok a tevékenységek, amelyekre vállalkozunk, attól is függenek, hogy milyen forrásokkal dolgozhatunk. És ott, ahol nagyobb nehézségeket látunk más területeken, ott egyfajta értékelést kell végeznünk rangsorolva a, a, a jelentősebb problémákkal foglalkozva először. De persze nem azt jelenti ezt, hogy más területeket elhanyagolnánk, hiszen akkor az egész végrehajtás tekintélye csorbulna. A rendőrségbe bevetett bizalom hiányáról is beszéltek többen. Jelenleg ez nem csak a rendőrség, hanem általában a végrehajtó hatalom szempontjából érzékelhető probléma ez, és csak az átlátható, a működés átláthatósága adhat megfelelő garanciát, és itt az európai adatvédelem jogszabályok tényleges betartása és optimális végrehajtása növelheti a bizalmat. Hiszen csak akkor, ha az állampolgár jól tudja, mit történhet az adatokkal, és mi nem, a hivatalok részéről növelheti a bizalmat. Ezért ne volna is, hogy az információs jogot korlátoznánk, és a kompenzáció lehetőségét pedig kisebbítenénk. Köszönöm szépen. A vége felé közeledik a mai ülésünk. Köszönöm, külön köszönettel tartozunk a nemzeti parlamenti képviselőknek, akik az tényleg nagyon szorgalmasan vettek részt ezen a az eszmecserén, illetve azt hiszem, hogy a meghívott előadóink nagyon színvonalos eh, hozzászólásai is eh, sokat segítettek abban, hogy kicsit tisztában lássunk ez ügyben, illetve hogy megfelelően reagáljunk erre a jogszabályra. Még egyszer Köszönöm a kollégáknak is a saját szakbizottságomból, már csak ketten maradtak, de akik részt vettek, azoknak külön köszönöm. Éppen ezért azt hiszem, valóban megfelelő zárása a mai ülésnek az, hogy Artemi Ráló Lombárte, spanyol parlament képviselője zárja az ülést. Köszönöm még egyszer mindenkinek a részvételt. Parancsoljon! Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani az elnök úrnak és a LIBE szakbizottságnak, hogy volt ez a jó ötlete, hogy megszervezte ezt a mai találkozót a Nemzeti Parlamenti Képviselők és a LIBE szakbizottság között. Tíz nap múlva, május 25-én kezdődik az új fázis, új szakasz Európában az adatvédelem területén. És ezzel le is zárul egy olyan folyamat, ami nem csak az elmúlt két évben folyt le, amikor elfogadásra került a rendelet, még csak nem is az utolsó öt évről van szó, amikor a, a 2012. januárjában ugye az Európai Bizottság az első jogalkotási javaslatát benyújtotta a rendeletre és az irányelvre vonatkozóan, hanem 2018. május 25-én egy olyan folyamat zárul le, amely körülbelül 23 évet ölel át. 23 évvel ezelőtt került elfogadásra 95-ben az Európai Adatvédelmi irányelv, és ezen a területen a sikert attól a dátumtól számíthatjuk. Biztos vagyok abban, hogy hamarosan kiderülnek a gyenge pontok, a kihívások, és természetesen új technológiák tekintetében is fontosak az európai szabályok harmonizációja. Nehéz, de szükséges a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó szabályok kialakítása is. Biztos, hogy felmerülnek majd problémák a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok végrehajtása során megoldásokat kell keresnünk. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy párhuzamosan mindezzel egy másik nagyon fontos esemény is történt, méghozzá az alkotmányi jogok változása az Európai Unióban 2010-ben az alapjogi karta európai szinten első alkalommal elismerte a személyes jogok védelmét, mint alapjogot, és a Lisszaboni szerződés magába öleli ugye ezt az alapszabályt. Az Európai Unió alkotmányos szabályának a részévé vált mindez. Ezek az elemek nem állnak távol a fejleményektől és azoktól a lépésektől, amelyeket az Európai Unió, konkrétan az Európai Bizottság megtett, és ami ahhoz vezetett, hogy 2012-ben az Európai Bizottság irányelv és rendelt javaslatot nyújtott be, és ezt kb. 5 évvel követve ugye elfogadásra került az irányelv és a rendelet. Ez a két dátum között hosszú, nehézséges feszültségekkel teli viták folytak, főleg a Libe szakbizottság akkori elnöke, Fernando López Aguilar úr emlékeztetett minket arra, hogy az Európai Parlament történelmébe hogyan eh, illeszkedett be, és hogy ilyen fajta eh, eh, ilyen erős vita talán még soha nem is folyt, mint az adatvédelmi témáról itt az Európai Parlamentben. Itt minőségi ugrásról van szó, és Reméljük, hogy a régi jogi keret problémáit most meg tudjuk oldani, ezzel az ahhoz 8-as, az alapjogi karta 8-as cikkében szereplő jogok védelmével. Most jogi eszközt alakítottunk ki, ugye itt irányelv és kerethatározat volt a rendőrségi, bírósági témában, valamint a, ugye a rendelet a irányelv helyébe lépett a rendelet elfogadása egy hatalmas ambíciót tükröz, új stratégia bevezetése, proaktív, megelőző módon, ez egy nagyon erős lépés. A hatástanulmányok készítésével, egy új szerep felállításával, amivel már nem foglalkoztunk, de aminek szintén jelentős hatása lesz, vagyis az adatvédelmi delegáltak szerepéről van szó, és egy új megerősítése is történt az elnyomó stratégiának, hiszen új szankcionális szankciórendszere kerül felállításra nemzeti hatóságok szintjén, európai hatóságok szintjén is, amelyeknek felelőssége van ezen a területen. Továbbá azt sem felejthetjük el, és foglalkoztunk ezzel a témával is, a harmonizációs mechanizmusokkal új együttműködési eljárásokat alakítottunk ki a kutatás, nyomozás, feltárás területén azért, hogy pontosan ezt az európai szintű hatékony harmonizációt tudjuk garantálni a technológiai cunamival szemben új technológiákat tartalmaz most már a rendelet, és ez különböző területekre vonatkozik, különböző jogokra vonatkozik, a gyermekek jogai például, aztán az új jog, az információ átláthatóságának joga, az, e-, feledéke, az elfeledéshez való jog. Azt láttuk ma egyeteműen, hogy sok aggály él, a rendelet még nem oszlatta el ezeket az aggályokat, és néhány ilyen aggály kapcsolódik a nemzeti szintű szabályrendbe való illesztéshez, és elhangzott az is ma, hogy továbbra is fel fognak állni az aszimetriák nemzeti szinten, annak ellenére, hogy most egy új jogi eszközről van szó, rendeletről. Sok ország, sok nemzeti jogrendszerben lesznek, és voltak is mindig kivételek sok területen. Ma különösen hallottuk, hogy a beleegyezéshez kapcsolódó korhatára kiskorúak esetén ugye eltérő lesz. Vannak olyan aggályok, amelyek a koherens homogén értelmezéshez kapcsolódnak a rendelet esetén, hiszen biztosítani kell a hatékony és valós végrehajtást. Ezeknek az aggályoknak a végrehajtáshoz van közel kapcsolata, ugye itt anyagi szankciókról is beszéltünk, ezeket is tartalmaz, ennek a lehetőségét tartalmazza a rendelet. Az adatkezelésre is vonatkozik mindez sok területen, sok szektorban hallottuk is, ezzel foglalkoztunk a kutatással kapcsolatos, vagy orvosi kutatással kapcsolatos kérdésekkel az előző panel során. Az európai jogalkotó és a nemzeti, nemzeti jogalkotóknak oda kell figyelniük ezekre a kérdésekre, válaszokat kell adni ezekre a kételyekre, ezekre a kihívásokra. Független adatvédelmi hatóságokra lesz szükség. Tíz nap múlva ugye végrehajtásra kerül a rendelet, de, és ezzel kapcsolatban itt azt is mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk, reményteliek vagyunk az Európai Unió ezzel az új jogszabályjal, továbbra is referenciaértékű marad, vezető szerepet játszik egy olyan területen, mint ami a alapjogok védelme, és konkrétan az adatvédelemhez való jogról van szó, a magánélethez való jogról. És kétségtelen, hogy ez a vezető szerep később konkrétan a határon átnyúló vállalkozások, például amerikai, észak-amerikai cégek esetén azt fogja jelenteni, hogy kötelező lesz számukra átvenni az európai szabályokat, és a többi kontinensre is ez lesz érvényes az egész világra. A, ezek a szabályok ugye elfogadásra kerülnek, és ez univerzális jelleget is jelent, tehát ez a jogszabály univerzális, tehát nem csak egy olyan európai szabályról van szó, amit az Európai Unió tagállamai kell, hogy alkalmazzanak, hanem egy olyan jogszabályról van szó, ami univerzális szabályokat tartalmaz, és sok egyéb ok mellett erre is igazán büszkék lehetünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Rajde Demárte úr! A kollégák már lassan elhagyják a termet szeretném említeni az Európai Parlament képviselői számára, hogy ez volt az első lépés az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak a modernizációja területén, de természetesen az e-privacy rendelet és más a témához tartozó jogszabályokról is folyik a tárgyalás. A nemzeti parlamentek számára is fontosak ezek az újabb jogszabályok. A mai szekciók során, és ahogy az utolsó hozzászólásban is hallottuk, de a korábbi hozzászólások során is megemlítették, hogy a tagállamok az átültetési határidőt valószínűleg nem tudják teljesíteni, sok aggályt említettek, monitoroznunk kell a helyzetet. Természetesen felhívjuk a bizottságot is, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a korrekt végrehajtás monitorozása tekintetében. Nagyon hasznos, hatékony volt ez a mai találkozó, a konkrét rendelet, de az egész csomag tekintetében és a LIBE szakbizottságban, az Európai Parlamentben nagyon fontos volt ez a mai ülés, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a nemzeti parlamenti képviselők kiváló részvételéért. Köszönöm szépen, kollégák!